Uh, Kérem, hogy készüljenek fel arra, hogy elkezdjük az ülést. Right. Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. Az első pont a napi rendünkön ma délután iránymutatás a foglalkoztatási ö, politikákhoz a tagállamokban. Ö, eszmecsere következik, ez egy első eszmecsere jelentés nélkül, és Őri úrnak átadom a szót, tessék. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ö, valóban ugye jelentés még nem lehet, ö, emberi számítás szerint és a koordinátor értekezleten elfogadott ö, menetrend szerint kedden fogjuk a fordítói szolgálatnak benyújtani annak érdekében, hogy a rendkívüli ülésen 17-én ténylegesen már a, a jelentésről, azaz a, a, a javaslatról beszéljünk. Amiről most tudunk beszélni végre valahára, az a bizottság kommunikációja, a bizottság javaslata, egy, formálisan ugye egy tanácsi határozatra, amihez a kodecíziós eljárás értelmében csatolni kell a parlament véleményét is ezt tegnap fogadta el andor úr itt volt ő maga is megerőstette tegnap fogadta el a tanács és gy ma már rendelkezésünkre áll egy szöveg úgyhogy aki még nem olvasta az integrált iránymutatások gazdasági és foglalkoztatási iránymutatások szövegét az megtalálja részben a bizottságnak a, a honlapján illetve én magam is ma a shadow raportőröknek elküldtem mindegyiknek, hogy ez az alapja, és egyben jeleztem, és ezt megerősítem, amit korábban mondtam, hogy valamennyi shadow raportőrrel eh, kész vagyok konzultálni, még mielőtt a jelentést leadom fordításra, tehát hogyha vannak olyan elképzelések, ötletek, amelyeket magába a jelentés alapszövegébe bele szeretnének tenni, eh, legalábbis nyitott vagyok arra, hogy ebben konzultáljunk, aztán majd folytatjuk persze a módosítókról és egyebekről. Néhány általános megjegyzés. Maga a szöveg, amit kaptunk, egyrészt rendkívül általános, és ennek feltehetőleg az a magyarázata, hogy az iránymutatások ebben az elképzelésben lényegében valóban célokat, megvalósítandó célokat, irányokat rnának elő a tagállamok számára, tehát azt, hogy pontosan minek kell történnie, ezt a tagállamoknak kell kitalálni ennek alapján. Másrészt gondosan kerül mindenfajta utalást a finanszírozásra, valószínűleg ugyancsak részben azért, hogy hát oldják meg a tagállamok, hogy miből finanszírozzák, illetve van egy gyenge utalás az Európai Szociális Alapra, de tényleg egy félmondat, egy zárójelben egy félmondat, tehát gondosan kerüli bármilyen utalást és vitát a, a, a finanszírozásra. Ez egyébként probléma, és azt gondolom, hogy a jelentésben nekünk erre ki kell térni, hisz úgy fogadjuk el az integrált iránymutatásokat, a 2020-as stratégia részeként ezek szerint szeptemberben vagy októberben, októberben valószínűleg, hogy semmit nem tudunk, hogy miből lesz ez az egész új program finanszírozva, tehát azelőtt kvánjuk meghatározni a célokat elkötelezni magunkat mellette hogy megnyitottuk volna a vitát a költségvetési keretekről hisz ez is ugye az e- e- előttünk áll még. ez a feszültség ez érződik magán a szövegen is hát nyilvánvalóan az általánosabb megfogalmazásokat jelenti. másik általános megjegyzést hogy nagyon redundáns a szöveg tehát ugyanazokat a mondatokat, ugyanazokat a bekezdéseket négyszer, ötször megtaláljuk. Szinte szó szerint megegyezünk a preambulum a gazdasági iránymutatásoknál és a, a foglalkoztatási iránymutatásoknál, de maguknak az egyes iránymutatásoknak a szövegében is találunk olyan mondatokat, olyan mondatcsoportokat, nem beszélve magukról természetesen a gondolatokról, amikről szólnak, amelyek szó szerint megegyeznek egymással, minthogyha egy ilyen kopi parancsal egyik szövegből rakták volna át, és sokszorosították volna a másikba. Ebben az értelemben tehát nyilván ráfér egyfajta tisztítás, fölösleges háromszor, négyszer, ötször ugyanazt megismételni egy ilyen szövegben. Ugyanakkor ugyancsak általános megjegyzés, hiányoznak nagyon fontos elemek magából a, szövegből. Én leginkább a kohéziós politikát említeném. Kétszer is szerepel, megint csak egy egy zárójelben, miszerint a területi, gazdasági és szociális kohézió igen fontos része az iránymutatásoknak, de ennél több konkrétumot nem hallunk róla, és ez nyilvánvalóan nem elégséges. Nézzük magukat az iránymutatásokat. Új stratégiát követ a, a tanács és a bizottság, ugye itt a bizottság készített az anyagot a tanács intenciói alapján, nevezetesen, hogy túl sok volt eddig a 24 irányelv, és most tíz integrált irányelvben gondolkozik, ebből tulajdonképpen négy az, ami a foglalkoztatási irányelveket kép, ö, ö, ö, képezi. Itt is vannak már pusztán a négy irányelv megnevezésénél problémák, hisz az első a munkaerőpiaci részvétel növelése, valamint a strukturális munkanélküliség csökkentése. Ez világos, tiszta beszéd, tudjuk miről van szó, még akkor is, hogyha túl sok konkrétumot nem találunk a szövegben, hogy ezt hogy képzeljük el de a második az a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettség, a megújuló tudás, a minőségi munka címszót az élethosszig tartó tanulás megvalósítását célozza, míg a harmadik, tehát a nyolcadik és a kilencedik pontosabban, mert 7-8-9, nél tartunk, az oktatás és képzési rendszerek teljesítményének fokozása megint csak az oktatásról, a képzésről, a megújuló ismeretekről szól. Tehát úgy tűnik, mintha bizonyos értelemben egy ugyanarról a a törekvésről két külön irányelvet is fogalmaznánk meg. Nem teljesen világos, hogy ez miért van így. A tizedik az pedig ugye nem kifejezetten foglalkoztatási irányelv, legfeljebb annyiban hogy a szegénység és a szociál, elleni harc és a szociális befogadás kérdésében előre lépni nyilvánvalóan nem lehet új munkahelyek létrehozása nélkül, hisz a, a, a munka a, az alapja annak, hogy a, a szegénységet visszaszorítsuk és hozunk létre. De körülbelül ez az összefüggés. Egyébként nyilvánvalóan kicsit ilyen idegen testként lebeg ebben a szövegben. Tehát, hogyha általánosságban nézzük, akkor azért van mit szerkeszteni. Egy kicsit menjünk bele konkrétabban, ha van még időnk, elnök asszony. Tehát a, el, sorolom, hiszen mindenki ismeri a tíz tervezett irányelvet, először csak a címét. Még egy hozzáfűzni való, az integrált irányelveket az európai 2020-as, tehát 2020-as stratégia alapjának, iránymutató alapjának tekinti ez a dokumentum, és ilyen értelemben úgy is gondolja, hogy ezt a 2020-as stratégiával együtt kell elfogadni. Tegnapi vitában teljesen egyetértve azzal, amit Beresz elnökasszony előadott itt Andor biztos úrnak, maximálisan támogatva. Ez nyilvánvalóan képtelenség, ezt az egészet úgy főzték ki, találták ki valakik a tanácsban és a bizottságban, hogy semmilyen tekintettel nem voltak a parlamentre, a parlament munkarendjére, a képviselők jogaira, hogy a saját nyelvükön dolgozhassanak, szakértőikkel konzultálhassanak. Tehát nyilvánvalóan itt van egy súlyos probléma, amit meg kell oldanunk, és ha annak ellenére, hogy mi csak szeptemberre végzünk normális rendben a, az iránymutatások parlamenti véleményezésével, hisz gyorsabban nem lehetséges korrekt tárgyalás esetén, ennek ellenére mégis elfogad valamilyen szöveget a tanács, most egy nem létező jogintézményt próbál kreálni a, a, a, a bizottság, valami iránymutatás a tagországok vagy a tanács figyelmébe címmel, figyelmébe ajánljuk, akkor én azt gondolom, hogy ezt nem hagyhatjuk ennyiben, hanem további lépésekre lesz szükség, mert ez súlyosan sérti a parlament integritását, és valóban úgy akar felülről vezényelni egy új programot, hogy ebben csak szóvirágok formájában létezik a tényleges konzultáció, akár a szociális partnerekkel, akár a parlamentekkel, akik ráadásul társ törvényalkotók vagyunk ebben az esetben különösen. Tehát ez, egy, ez, ez egyébként is egy létező probléma. Na nézzük, a, tehát a 2020-as stratégia részeként elképzelt integrált irányelvek a következők. Garantálni a pénzügyi rendszer stabilitását és egyensúlyát. Megszüntetni a makroekonomiai egyensúlytalanságot, csökkenteni az egyensúly problémákat az eurózónán belül, ez a harmadik. Negyedik, optimalizálni és támogatni a kutatás fejlesztést, az ismeretek, a digitális társadalom, a képességek fejlesztésére vonatkozik a negyedik, az erőforrás hatékony növekedés és ezzel összefüggésben a zöld gazdaság, illetve a gázkibocsátásnak a csökkentése, körül van a hatodik, és végül pedig a gazdasági és fogyasztói környezet modernizálása az ipari bázis modernizálása révén, ami végül is rendjén való, és a hetedik akkor az első foglalkoztatási irányelv a munkaerő piacon csökkenteni a, a, a strukturális munkanőgéséget és növelni a foglalkoztatási szintet a minőség, a nyolcadik a minőségi munkaerő kérdés a munkaerőpiac igényeire válaszolva, és a minőségi foglalkoztatás, a tanulás és az életen átvaló, életen, ö, ö, ö, oktatás, illetve az életen átvaló tanulás, élet egész hosszantartó tanulás, aztán a kilencedik a, ugyancsak az oktatási rendszernek a sikeres képzés, továbbképzés növelni a, a a résztvevők arányát az oktatási rendszerekben is növelni a képzéseknek a színvonalát, tehát ez is a képzés képzésre, az új és megújuló tudásról szól, és a kilencedik, mint mondtam, a szegénység elleni küzdelem és a befogadó társadalom. Magukban a szövegekben ugyanazok a panelek ilyen mantra szerűen ismétlődnek, elmondja, hogy intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre van szükség, mert enélkül nem lehet új munkahelyeket terelni, ambiciózus reformokra van szükség, miközben tanúsítani, biztosítani kell a makroekonomiai stabilitást, a pénzügyi rendszerek fiabilitását, mindezt a foglalkoztatási irányelveknél is. És ugyanígy ha tovább ö, ö, lépünk ö, a minőségi oktatásról, és mondom zárójelesen a terület és gazdasági kohézióról van szó, de semmi konkrétat nem tudunk, és mindenhol a tagállamoktól várja a reformokat. Úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha egészen konkrétan belemegyünk, akkor sem leszünk sokkal okosabbak, de nézzük. A hetes irányelv tehát a növelni a munkaerőpiacon a részvétel arányát. Itt a flexicurity-nek a hangsúlyozásával találkozunk, ami helyes, és ennek kapcsán az Európai Szociális Alap segítőkészségéről, a strukturális foglalkoztatás csökkentése, a valóságos és megújítható és rugalmas munkaszerződések rendszeréről, az életen át való tanulásról beszél, illetve a társadalombiztostási rendszerek megújításáról, ahol azért nyilvánvalóan a zárójelben mindig ott van, hogy ez a megújítás nem feltétlenül kiterjesztés jelent, hanem a pénzügyi stabilitásnak a megteremtőségét, tehát hogy finanszírozható társadalombiztosítási ellátásukra legyen mód mindenki esetében. Szó van a szociális dialógus megteremtéséről, miközben látjuk, hogy az egész logikája az egész rendszernek egy felülről vezényelt, megmondjuk, hogy mi a fontos, elkötelezzük magunkat mellett, azt utána vitatkozhatnak, akik akarnak, amíg meg nem valósítják a a részleteket. Új elem benne és fontos elem, és ezt mindenféleképpen üdvözölhetjük, itt a parlamentben is foglalkozunk most már vele, hogy a, a flexibilitás kapcsán konkrétabb a, megközelítés, amely a különféle atipikus munkák, atipikus szerződések, függetlenek, az önfoglalkoztatóknak a problémáit bemeli, hogy ezen a területen előre kell lépni, világos szabályokat kell alkotni, és világos támogatási rendszert ahhoz, hogy beilleszthetők legyenek a munkaerőpiacra. Ez célkitűzésként azt gondolom, hogy mindenféleképpen helyes meghatározza a csoportokat, hogy kiket célszerű segíteni abban, hogy a munkaerőpiacra minél hamarabb bekerüljenek, így a fiatalokat, az időseket, a fogyatékosokat, és mindazokat, akik távol kerültek a munkaerőpiacról, szó van a munkaerő közvetítésnek a javításáról, minél több információ legyen, összefüggésben hozva egyébként a digitális társadalomról szóló korábbi gazdasági irányelvvel, ami ilyen szempontból némi koherenciát visz a, a, a szövegben. Új elem, hogy minden tagországot fölhívna arra, hogy, hívjuk, hogy vizsgálják meg a szociális pénzügyi finanszírozási rendszereiket, tehát itt nyilvánvalóan az adórendszerekre történik valamilyen utalás, az, hogy milyen terhek sújtják én bizonyos értelemben a munkaerőpiacot, vagy a munkaerőt magát, és ha új munkaerőt akarunk létrehozni, akkor ezt egy új kontextusba célszerű szerezni, szerelni mondják. Megint és újra előjön a férfiak és nők közötti egyenlőség, az egyenlő munkáért, egyenlő bért, fiatalok beillesztése, a a fogyatékosok, és mellettük megjelenik a szabályozott helyzetű, tehát a legális migránsoknak, a legális bevándorlóknak a helyzete. Ugye ma már folytattunk, vagy, a, vagy tegnap folytattunk erről némi vitát, és és megint csak az önfoglalkoztatók, az önállóak. Itt számszerűsített célkitűzésekkel is találkozunk. A Ugye emlékszünk, hogy a 20-64 éves korosztályban 70% volt a Lisszaboni célkitűzés, most férfiak és nők esetében egyaránt 75%-os szintet javasol a, a bizottság, és ez a 2020-as stratégia kapcsán is már többször hangoztuk, tehát hogy ez lenne a célkitűzés, hogy 10 év alatt, azaz 2020-ra 75%-os szintre tudjuk növelni a foglalkoztatási szintet. A, a következő irányelv, mint mondtam, az a termelékenység és foglalkoztathatóság javításán keresztül elsősorban az új ö, ö, tudásokra, képzések, továbbképzések, életen átvaló tanulás megteremtésére a sanszot legyen második esélye mindenkinek visszakerülni a a munkaerőpiacra, mondja a, a, a szöveg, a különböző ismeretek és kompetenciák elismerésével, és úgy hogy lecsökkenteni a mobilitás részben a dolgozó, részben a képzési mobilitások előtt lévő akadályokat, ami jó gondolat, bár nincs teljesen, nincs rendesen kibontva, hogy pontosan mire is gondolnak. Az alulképzettek támogatása, ugyancsak megint felsorolja az időseket, a fiatalokat, és a többi, és a többi. Nem akarom én, én magam is még egyszer elismételni, amiket az előbb mondtunk. A kilences irányelv ugyancsak az oktatásról szól, tehát mondom, nem világos számomra, hogy miért kétszer ugyanarról beszélünk egy kicsit más kontextusban. A hatékonyabb képzésre, az oktatási rendszerek és a hatékonyabb képzés az oktatási rendszer minden szintjén, és növelni a felsőoktatásban résztvevőknek az arányát. Ezt ugyancsak ismerjük a, 2020-as stratégia részeiről. Itt tehát lényegében azok a számszerűsített célkitűzések, hangzanak el, miszerint csökkenteni kell a korai iskolaelhagyók arányát, gondoskodni kell arról, hogy az oktatás minden szintjén egy nívósabb és hatékonyabb és rugalmasabban adaptív tudáshoz jussanak hozzá, 10%-ra, 40%-ra kell növelni azok számát, akik bent maradnak, tehát akik nem hagyják el a vagy a, a, a, pontosabban 10-40%-ra szeretnénk növelni a felsőoktatásban résztvevők és a diplomát szerzőknek a, a, az arányát. Néhány szó, és akkor befejezem, elnök asszony. A, az utolsó iránymutatásról, amelyek a befogadó, a szociális befogadás és a szegénység elleni harcot hirdeti. Itt lényegében azok az ismert gondolatokkal találkozunk, amelyek azt mondják, hogy hát jelentős mértékben csökkenteni kell. Nincs még szó ebben a, a szövegben indexről, amivel mérni lehetne, és számszerűsített mértékegységről. Ez állítólag júniusban az akkori csúcson kerül majd napirendre, de a diszkrimináció elleni harc a, az része ennek a, a szövegnek ismét beszél itt is az életen átvaló tanulásról, illetve arról, hogy meg kell akadályozni, hogy egyesek hátrányba kerüljenek, nehezebben jussanak hozzá az oktatáshoz. Továbbá megint a társadalombiztosítási rendszerek modernizálásáról van szó, ugyancsak garantálva a pénzügyi egyensúlyokat ezeknek a, a, a rendszereknek, és felsorolja a célcsoportjait ennek a, az irányelvnek, így tehát a, azokat, akik leginkább a szociális kirekesztésnek alanyai és veszélyeztetettjei lehetnek, így például az egyszülős családokat, a kisebbséghez tartozókat, a fogyatékos embereket, a gyerekeket és a fiatalokat, az időseket, a legális migránsokat és a fogyatékosokat. Itt is van egy cél, hogy 25%-ról ra kell, 25%-kal csökkenteni kell a szegényeknek az arányát. Azt szeretné a, az irányelv, hogy 20 millióval csökkenjen szegényeknek a száma. Tehát még egyszer eléggé általános, redundáns a szöveg, sokszor ismétli magát, és nem eléggé kifejtő, ami érthető, hisz a pénzügyi kondíciókról semmit nem tudunk, vagy nem látunk még, és hiányolom a kohéziós politikának a konkrétabb beillesztését, esetleg számszerűstett célkitűzéseit és a számszerűstéshez kapcsolódó indexeket, tehát valamit, amivel mérni lehet ezt, hogy közelebb jutunk -e hozzá, és nincs szó az agrárpolitikáról, mint fontos területről, mely a foglalkoztathatóság szempontjából egy jelentős tényező, és a közös agrárpolitika az Európai Uniónak egy igen fontos instrumentuma, mind a, a, a gazdasági teljesítőképesség, mind pedig a foglalkoztatás területén. Itt tehát azt gondolom, hogy dolgunk lesz abban a tekintetben, hogy megfelelő javaslatokkal próbáljuk javítani a szöveget. Úgyhogy én mindenkinek azt kérném, hogy ö, olvassák el a kollégák ezt a ö, szöveget, ma már rendelkezésre áll. É, én magam kedden ö, adom le tehát fordításra, addig is szívesen állok a, az árnyékjelentéstevők ö, rendelkezésére, és hát nyilván, ha a, aki addig nem keresett meg az ötleteivel, később a módosító indítványok benyújtása, illetve azok megvitatása kapcsán még további lehetőségünk lesz arra, hogy színesítsük és gazdagítsuk a szöveget. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Um, Mrs. Turin. Köszönjük szépen, Turen asszony. Okay, the microphone is on now. Thank you. Köszönöm. Köszönjük Őri úrnak ezt a bevezetőt, és Beresz asszonynak is. Köszönjük, hogy a parlament nevében képviselte a véleményünket foglalkoztatáspolitikai iránymutatások terén, hiszen megpróbálták a parlamentet félreállítani az ügyben. Köszönjük, hogy kiállt az érdekeinkért Beresz asszony. Lássuk most a tartalmi kérdéseket. Azt szeretném elmondani, hogy felmerül bennem, hogy mi is a logikája ezeknek a változásoknak, hiszen változtak eh, az iránymutatások, ahogy azt Őri úr is mondotta, hosszú szöveg, kevés konkrétummal. De a kollégáim nyilván majd bővebben szólnak erről. Azt szeretném elmondani, és eh, ezügyben is egyetértek Őri kollégával, költségvetéshez, a finanszírozáshoz kell kapcsolni a célokat. Ez roppant fontos számunkra is, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk. Pénzeket is rendeljünk ehhez. Szeretnénk konkrétabb célokat és mérőszámokat a fiatalokkal, illetve a szociális dömpinggel kapcsolatban. Tudom, hogy ezek kemény szavak, de nyílt vitára van szükség ez ügyben. Jó néhány nyugati országban a munka körülmények, illetve egyre alacsonyabb szinten vannak, a, a szürke gazdaság egyre nő, bérverseny alakul ki. Ez nem az a szociális Európa, amiről mi álmodtunk. Minden országnak fel kell lépnie ez ellen, együtt Európában kell ez ellen fellépnünk, új szabályokkal, rendeletekkel, illetve a már korábban elfogadott döntéseknek kell érvényt szereznünk, ezeket kell betartatni tisztességes munkához való jogot szívesen látnánk. A szegénység elleni harcot nem vehetjük fel, szegénység ellen nem vehetjük fel a küzdelmet csak a foglalkoztatás által. Tudjuk, hogy nem a munkavilága az egyetlen válasz a szegénység elleni küzdelemben. Az gazdaság és a um, munkavállalási iránymutatások között kell, hogy legyen valamilyen kapcsolat, a munkahelyteremtésről szól, de arról semmiféle konkrétumot nem mond, hogy Európának, a tagállamoknak hogyan kellene munkahelyeket teremtenie. Nagyon komoly beruházás politikának kellene munkahelyteremtés mögé állnia ehhez. Sokat tennivalónk ez ügyben, egyetértek őri, őri úrral, valóban bőven lehet javítani még ezen a szövegen. Köszönöm, hogy ilyen nyíltan nyitott a javaslatainkra, és remélhetőleg a folyamat során javítani tudunk, mert javítani való van bőven a szövegen. Köszönjük, mielőtt megadom másoknak a szót, hogy mondjam el, hogy szoros a mai munkarendünk, 10 percünk van még erre a napirendi pontra. Természetesen, miután Őri úr elkészítette a jelentését, május 17-e ülésünkön a apró részletenként is végigrághatjuk, hogy milyen javaslatokat tesz Őri úr. Öten kértek még szót, ezért kérem, hogy mindenki fogja rövidre a mondandóját, hogy a napirend végére érjünk a mai napon, nem maradjon ki semmi. Először Kunalison asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a javaslatokban sok új, jól hangzó jelszó szerepel, de nem sok igazán konkrét intézkedés. A jó, konkrét politika célokat, pénzt és szankciókat jelent globalizációs alappal, a szociális alappal is foglalkozunk, ezek kötődnek a foglalkoztatáshoz, de a 2020-as stratégia vonatkozásában az összes EU kiadással foglalkozni kellene, és ugyanebben az irányban kellene megpróbálnunk eredményeket elérni. Az eredmények eléréséhez tudni kell, hogy milyen eredményekre vágyunk. Jó differenciált célkitűzésekre van szükség, jó mutatókat kell ezekhez kialakítani. Egy példa, Hollandia a Lisszaboni stratégiában célként határozta meg, hogy hány nőnek kell munkahelyet kapnia. négy órát, huszon négy órát, 25 eurót, tehát ilyeneket határozott meg, hogy mennyit kell dolgozni egy héten, és mennyit kell keresniük. Fontos a mutató a szegénység mérésében is. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy rövid volt. Gönc asszony. Köszönöm szépen, én is próbálok rövid lenni. Valóban úgy van, hogy a szöveg általános, tehát nagyon nehéz látni, hogy ennek a végrehajtása hogyan fog történni, nyilvánvalóan ezen még lehet dolgozni. Amit én fő problémának érzek, itt ma már fölmerült, hogy a, a gazdasági guideline ok a foglalkoztatási guideline ok és a szegénység csökkentésére vonatkozó guideline ok nem integráltak eléggé. Ez például abban érhető tetten hogy a foglalkoztatást szeretnénk növelni de külön beszélünk a diszkrimináció csökkentéséről nyilvánvalóan egyik a másiknak feltétele és következménye is ugyangy beszélünk az oktatás sznvonalának emeléséről és ettől függetlenül a gyerekszegénységről a családok nehéz helyzetéről a kettő szorosan összefügg kora gyerekkorban kell elkezdeni a fejlesztést és a gyerekszegénység csökkentését a családoknál ahhoz hogy aztán az oktatásban meg tudjanak maradni a gyerekek és ez eredményes is legyen. a másik problémám az hogy az eszközök egyáltalán nem jelennek meg. most is vannak közösségi eszközeink amelyeknek vannak hatásai a foglalkoztatásra illetőleg a diszkrimináció csökkentésére szegénység csökkentésére. a kohéziós politika megújtása kulcsfontosságú és amg nem látjuk azt hogy ez milyen irányba indul el nagyon nehéz látni hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat néhány apróság csak a hetes guideline esetében a kényszervállalkozásokról mindenképpen kellene beszélnünk nyolcas pontnál az e inklúzióról informatikai ismeretekről mint nagyon fontos feltételről de nagyon sok egyéb részlet van még amiről most nem tudunk beszélni. köszönöm. Uh, köszönöm szépen, Steinbrück asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat elmondtak már erről a szövegről. Vannak ugyan pozitív elemek benne, szerintem is túl bizonytalan, ködös, és hát nagyon régóta várakoztunk el, nagyon sokáig tartott, hogy megszűlje a bizottság ezt az anyagot. Úgy látszik, hogy szinte halára tárgyalták. Tegnap eh, szó esett arról, hogy bele kell tenni a szövegbe a teljes foglalkoztatás célját legalábbis ambiciózus célját. Az Európai Bizottság és a tanács szerintem nem látta el a feladatát. Tegnap a biztos úr is nagyon világosan megmondta, hogy a, a munkanélküliséget csökkenteni kell, de arról nem beszélt pontosan, hogy hogyan. És a minőség, jó minőségi munkahelyekre figyelmet kell szentelni, és Persze nem lehet minden áron a teljes fokoztásra törekedni kölcsönmunkával, a, a látszatvállalkozásokkal és zavaros gyenge minőségű munkahelyekkel, foglalkoztatással. Ezzel Európa visszalépne, hogyha e felé törekedne. Halott a fog, az alkalmazhatóságot kell javítani, az emberek alkalmazhatóságát ide kell beruházni a már létező munkahelyek biztosítására és új munkahelyek létrehozására. Eszközöket kell előrányozni, amelyek segítenek bennünket a válság leküzdésében. Ezt Németországban erről sokat beszélnek, de tovább kell vinni ezt a törekvést, a kohéziós politikáról beszélek. Az iránymutatások szót ejtenek a flex ről Szerintem ez szerencsétlen dolog, ha a foglalkoztatáspolitikai referencia első szavaként a flex security ről beszélünk, miközben el, épp eléggé kizsákmányolják már a munkavállalókat most is, és a biztos úr sem tudott arra választ adni, hogy az Európában érvényesülő nem egyenlő keretfeltételeket hogyan tudjuk orvosolni. Nem mindenhol van Dánia, Németország, már Németországban is másképp néz ki a flexicurity, mint mondjuk Dániában. Tehát a munkavállalóknak bizonyos biztonságot is kell adnunk, garantálnunk. Ami a strukturális munkanélküliség csökkentését illeti, sokkal konkrétabban kell fogalmaznunk, és differenciáltabban vizsgálni a területet. Világosan meg kell mondanunk, hogy melyik területen milyen intézkedésekkel kell javítani mit. A fiatalokat, az időseket beleértve. Mann úr tegnap a vita során elmondta, hogy nem volna jó, hogyha a tagállamok politikájába beavatkoznánk e tekintetben. Hát, itt a verseny szerintem észszerű volna, úgyhogy feltétlenül javítani kell a 8-as és 9-es a ö, ö, képzésről szól, a szakképzésről, de a, a 10% túl magas arány, az iskolákat elhadók száma, ez iskolánként még mindig két-három gyereket jelent, ez nem elég ambiciózus cél. Aztán szó esik a szegénység a harcról. Nagyon fontos a, a munkavállaló szegények, a szegénység jelenségének leküzdése is. Németországban a kutatási eredmény mutatja, hogy a, a vállalkozók a, a béreiket, a béreket, kifizetett béreket kiegészítették állami támogatásokkal. Tegnap is szó esett erről a jelenségről. A szociális rendszerek reformja egyrészt, másrészt a költségvetések, tagállami költségvetések konszolidációja, sokszor egymás ellenható célok. Itt ugyanakkor most lehetőségünk van az iránymutatások révén változtatni ezen a helyzetet. Ezért várom, hogy együtt tudjunk működni képviselőtársaimmal, így módon azt hiszem, hogy javítani tudunk nagyban ezen a szövegen. Köszönöm. Köszönöm. Még hárman jelentkeztek hozzászólásra, és lassan kifogyunk az időből. Harkin asszony. Köszönöm elnök asszony, nagyon röviden fog fogalmazni. Egyetértek Őri úrral, átfutottam itt a guideline-okat, és tízszer szerepel nyolcszor szerepel a foglalkoztatás, szóval nagyon sokszor ismétlődnek ezek nem fogom őket még egyszer itt elmondani, mert már elmondták mások. Az én kérdésem az, hogy hogyan. Szerintem erősebb összefüggésre van szükség a gazdasági iránymutatások között. A négyes pont a digitális gazdaságról szól, ez összefügg a foglalkoztatással, a munkahelyteremtéssel, a vállalkozók számára. Szerintem szerintem szorosabb összefüggésekre van szükség nem eléggé eh, konkrét, eh, nem kötődik a eh, költségvetéshez. A szociális alap az egyik eszközünk, de csak egyszer említjük a kohéziós alap, a globalizációs alap felhasználását is érdemes lenne megbeszélni, hogyan fogjuk az eszközöket használni, több hangsúlyra van szükség a fiatalok esetében, illetve a dolgozó szegények esetében. A guideline-okat elolvashatja mindenki, de szerintem eléggé gyöngék, és meg kellene azt is határozni, hogy hogyan jutunk el ideig. Köszönöm, Hándor úr. Kedves képviselőtársak, elnök asszony, igaza van az előttem szólónak. Frakcióm talán még pimaszabbul fogalmazna, egyes pápai enciklikák sokszor konkrétabban fogalmaznak, mint ezek az irányelvek, amik itt vannak előttünk. Tehát itt bármit meg lehetne csinálni ennek a szövegnek alapján, meg, meg semmit is. Három pontra utalnék először is. Az Eurostat adatai, hogyha igazak, hogy 60 százalékban növekedett a, a, a gyenge minőségű munkahelyek száma és hogy a, ezt, ezt fenyegeti a, a, a szociális integrációt a, a társadalmainkban, erre a bizottságnak válaszolnia kell. Ebben az anyagban erről nincs válasz, meg utalása. Másodszorban, ha flexikritőről kritikai vitát folytatunk Európában, mert túlzottan flexi és kevésen secure, azaz biztonságos, akkor azt is látnunk, hogy ebben a dokumentumból erről a vitáról szó sincs, erről a közvitáról, ez folyik. Harmadsorban, ha megalapítjuk, hogy az Európai Bíróság ítéletei a szociális dialógus alássák, mert elementáris munkavállaló jogokat sértenek, akkor a jövőbeli irányelveknek világosan kell szólni arról is, hogy a, a vállalatokban dolgozók meghallgatási joga hogyan érvényesül, és az a társadalmi szociális progresszió előrelépések politika, politikája miképpen valósulhat meg, amely révén az Európában folyó termelékenységi verseny ugyanakkor a jobb szociális rendszerek felé is víz bennünket Európában. Ezek elementáris kérdések, és mint árnyék előadóknak lesz bizony munkánk ezeknek az érvényesítésével. Thomas Mann. Thomas Mann. Köszönöm, elnök asszony. A pápai enciklikáknak van bizonyos lírai tartalma, sokszor ez helyén való is, ám voltak enciklikák, amelyek, mint a Revo Novarum, amelyek kiváló, konkrét anyagok voltak, szociálpolitikai, társadalompolitikai ö, tekintetben is ötször annyit hoztak, mint egyes tagállamok jogalkotása megtett. Úgyhogy ezt érdemes Hendel képviselőtársam kulturális tudását ezzel gazdagítani, bár a Handel név zenei konnotációkat is kelt. Tegnap az én álláspontom nem volt távol az önétől, amit tegnap hangoztattam. Azt kell megvizsgálnunk, hogy az Európai Bizottságnak milyen lehetőségei lettek volna azzal a tényel szemben, hogy nagyon sok tagállamban sokféle módon, százalékban, vagy számarád, számarányban határozzák meg ezeket a célokat. Ha több Európát akarunk, akkor közösen kell koordinációval, együttműködéssel e felé törekednünk. Szép javaslat született meg, hogy ne a name and shame alapján rámutassunk a fekete listára vagy a vörös listára, hanem azok, azokat az országokat emeljük ki, amelyek kiválóan szerepeltek. Tehát lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy konkrétabban fogalmazzunk egyes példák tekintetében, különben nem esik messze egymástól az álláspontunk. A Flex Security ügyében Grüni képviselőtársam ennek szentelt egy jelentést, és atipikus foglalkoztatás tekintetében. Persze ez összefügg a guideline de a flexicurity fogalmával ennek kapcsán is foglalkozhatunk, már annak a jelentésnek a kapcsán. Aztán az ESA tekintetében valóban reformra van a szükség. Kérdésem, mert nem tudtam feltenni néhány másodperc alatt tegnap, a, vajon mennyire lesz kemény a biztos abban, hogy fenntartsa az ESA erős jellegét miképpen tudjuk azt, hogy azt elérni, hogy az ESA fizetései, támogatásai az érintettekhez jussanak, és ezzel valóságos változást hozzanak. Ezzel igyekeztük a ö, biztos úr munkáját segíteni, és Őri Csaba nyílt fülekre és nyílt szájakra számíthat részünkről, az előző hozzászólók, ezt azt hiszem, hogy elmondhatják ezt, és ebben ezzel tudjuk segíteni ezt a munkát. Uh, Őri úrnak adom vissza a szót, hogy röviden reflektáljon, de lesz még ebben erre vitánk, lesz még lehetőségünk május 17-én tovább folytatni. Hallom, nincs, följegyeztem mindent, amit, a, amit hallottam, és várom a, a kollégák javaslatait igyekszem egy olyan szöveget beterjeszteni kedden a tolmácsoknak, ami jelentősen javít a jelenlegi állapotán, és amit nem tudunk most beletenni, azt majd később a módosítások kapcsán még hozzátehetjük. Tehát én azt gondolom, hogy van értelme erről tovább vitatkozni, hisz akár tetszik, akár nem. Végül is az egyik olyan kérdésről van szó, ami talán ma leginkább izgatja az európai polgárokat. Ilyen értelemben a felelősségünk sem mm, kevés, hogy minél hamarabb egy Eh, egy jobb és használhatóbb iránymutatások álljanak a rendelkezésünkre. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, őrő úr. Hadd üdvözöljem Beres asszony látogatói. Obervilliéből érkeztek. Üdvözöljük Önöket! A következő pont a napirendünkön atipikus szerződések a foglalkoztatási pályák megóvása, a rugalmas biztonság és a szociális párbeszéd új formái. Grüni asszony, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, ez a saját kezdeményezésű jelentés az atipikus szerződésekkel kapcsolatban ö, olyan jellegű, hogy a fő szabály a határozatlan időre szóló szerződés kell, hogy maradjon, ugyanakkor alkalmazkodnunk kell az új fajta munkaerőpiachoz, és meg kell állapítanunk, hogy a különböző tagállamokban nagyon sok más jellegű szerződés is van. Fontos erre reagálni, keretek közé szorítani a helyzetet, hogy a visszaéléseket visszaszorítsuk, ahogy azt már említettük. Az atipikus szerződéseknél Párhuzamosan fenn kell tartani a cég számára a rugalmasságot, ugyanakkor a munkavállaló számára a biztonságot, hiszen ő vállalta ezt a fajta szerződéskötést. Milyenek ezek az atipikus szerződések? Különböző formájuk van. A bizottság azt hiszem, hogy javaslatot fog tenni annak érdekében, hogy egyszerűsödjön a jelenlegi helyzet a különböző tagállamok jó gyakorlatait vennék alapul, a flexicurity alapján, Dániáról szoktak gyakran beszélni, de más tagállamok és bevezettek olyan szerződés típusokat, amelyek hasznosak lehetnek. A válság is hangsúlyozza a jelentőségét az atipikus szerződések szabályozásának akkor is, hogyha a főszabály a határozatlan időre szóló szerződés kell, hogy maradjon. Úgy gondolom, hogy ha valaki elveszti a munkahelyét, akkor fontos, hogy nagyon gyorsan találjon más munkalehetőséget. Franciaországban azt állapíthatjuk meg, hogy minél hosszabb a munkanélkül töltött időszak, annál nehezebb újra munkába állni, és az atipikus szerződés típusok megoldást jelenthetnek átmeneti jelleggel, annak érdekében, hogy gyorsabban visszatérjen valaki a munkaerőpiacra. És persze mindenhol tapasztalunk fekete munkát is, hogyha az atipikus szerződéseket keretek közé szorítjuk, különböző típusú szerződések közül lehet legálisan választani, akkor talán korlátozhatjuk a fekete munkát, visszaszoríthatjuk azt. A Flex Security-ben ugye arról van szó, hogy a cégek rugalmasságot élveznek, de mindenek előtt biztonságot nyújtunk a munkavállalók számára. És szerintem ez a saját kezdeményezésű jelentés erről kell, hogy szóljon megértjük, hogy a vállalatoknak ma talán még nehezebb dolguk van, nehéz a hosszú távon terhezni a munkaerőpiac piaccal számolni, a piacon több nehézségük van, és ezért kevésbé hajlanak arra, hogy határozatlan időre szóló szerződéseket kínáljanak fel. Az atipikus flexicurity keretében kötött szerződések választ jelenthetnek ebben a kicsi nehezebb időszakban, de ez csak átmeneti lehet persze. A foglalkozási pályák megóvásával kapcsolatban természetesen meg kell akadályozni azt, hogy az állandó munkaerőket atipikus szerződésesek váltsák fel, ezek az atipikus szerződések lehetővé kell, hogy tegyék olyanoknak, akik azért nem tudnak munkát vállalni, mert mondjuk valakit ápolnak, és kevesebb az idejük, hogy mégis tudjanak munkát végezni különböző ö, speciális helyzetű embereknek lehetővé kell, hogy tegyék a családi és a szakmai élet összeegyeztetését. A foglalkozási pályáknál vigyázni kell a munkavállalók jogaira és a szociális jogokra. Ugyanolyan jogokat kell biztosítani, ö, mint a úgynevezett tipikus szerződések esetében. A szociális párbeszéd új formájára is gondolnunk kell alapvető fontosságú, hogy ez a párbeszéd eh, kialakuljon a szakszervezetek révén, a szakszervezetek eh, jól ismerik eh, a munkavállalók által végzett munkát, és a szociálpolitika minden fórumán felszólalnak. Elnök azt, mondja, nem tudom, hogy mindjárt válaszoljak-e a benyújtott módosítókra, vagy pedig előtte vitát folytatunk, és majd utána válaszolok. Azt hiszem, hogy hasznos volna elkezdeni most a vitát, és akkor vissza lehet majd térni a módosítókhoz. Kavrati úr kap elsősorban szót. Grazie, Presidente. La proposta che la collega... Köszönöm, elnök asszony. A javaslat, melyet képviselőtársunk Grüni asszony benyújtott, mindenképpen pozitív, érdekes elemzését nyújtja a jelenlegi helyzetnek, és ezen túl bizonyos elvi kijelentéseket is tartalmaz, amelyek fontossága nem tagadható. Különösen, hogy a pozitív módon szeretnénk együttműködni a szöveg kiegészítésében. Ennél fogva szeretném néhány aspektusát aláhúzni ennek a szövegnek, amelyet különösen fontosnak tartok. Az atipikus szerződésekről szólva azt hiszem látnunk kell, hogy a, szokásos, vagy normális szerződések általában időben nem meghatározottak. Azonban nagyon sokféle munkára vonatkozó szerződések születhetnek, és a pontos szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, és nem szabad pusztán arra használni egy munkaszerződést, hogy ezzel csökkentsék egy vállalat költségeit. Meg kell adnunk a lehetőséget az embereknek, hogy választás, a választás jogával is élhessenek, hogy hogyan akarnak, milyen ilyet formát akarnak folytatni. Egyesek lehet, hogy inkább zárt határidejű szerződéseket látnak szívesebben, szemben szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Mi már egy más világban élünk, szubjektív választásaink is mások, és ezeket figyelembe kell venni. Aztán a nem meghatározott idejű szerződések esetében figyelembe kell vennünk azt, hogy a magas minőségű és méltóságot adó munka kell legyen a kulcs szó. És ez a képzés létfontosságú nem csak azt kell, meg, azt kell segítenünk, hogy az emberek az egyik munkahelyről a másikra át tudjanak lépni, hanem hogy bővíteni tudják tudásokat, szakismereteket és jártasságaikat. Amit az iskolában tanultam, az lehet, hogy hasznos volt 20 évig, ám mostanra megváltozott a világ, és sokkal gyorsabban változik, mint korábban. Így módon, és az emberek is tovább élnek ezért olyan fontos, hogy lehetőséget adjunk az újraképzésre, továbbképzésre, átképzésre. Aztán van még egy gondolat, az európai nemzetgazdaságok is jelentősen kivannak téve az illegális munka negatív hatásainak. Nagyon sokféle formája van ennek, a rejtett munkavállalás, aztán külföldiek munkavállalása, vagy a szerződés, nélkül, szerződés nélküli nem adózó munkavállás, mindennek számtalan formája van. Létfontosságú, hogy fellépjünk ez ellen, harcoljunk ez ellen büntető eszközöket is bevetve, amely részevőket elriasztja. Az annál is inkább, mert ez a vállalatok közötti szabad versenyt is torzítja az ilyen jellegű megoldások alkalmazása. Nem elég tehát, hogy eszközeink vannak, hanem konkrét, megcélzott szakpolitikákra van szükség, hogy fellépjünk az illegális vagy a nem bevallott jövedelmű munka ellen. A minőség kell legyen a vezér elv, az általános cél, irány, valamint az alapjogok, a munkavállalók alapjogai, amelyek egyetemesek kell legyenek, és ilyenként kell azokat elismerni. Független attól, hogy valaki atipikus munkaformában dolgozik, vagy, vagy akár nem egy meghatározott idei szerződésben. Vannak olyanok, akiket ugyan atipikus munkavállalóknak tekintenek, holott az ő esetükben esetleg a szerződés atipikus volt, csak a költségek csökkentését szolgálta. A fő eszközök, amelyeket alkalmazhatunk, az ezen az e- jogok egyetemleges voltát biztosítandó a kollektív alkú és szerződések. Egyénenként is fontos a jogok érvényesülése, ám ennek módja kollektív alkú, a kollektív tárgyalás. És, és ez akár a, a, a szociális dömping és a munka szociális rangjának ö, ö, alá ásását is ellen is harc, az harc eszköze lehet. Mindezeket szeretném kiemelni, mint fontos pontokat Krüni asszony szövegében, és a módosítók, amelyeket benyújtottam, is ezen irányba próbálják vinni a dolgot. Szerintem jól együtt tudunk működni, személyes tapasztalatainkra támaszkodva, olyan kérdésekben, amelyek rendkívül kényesek és érzékenyek. Köszönöm, kedves képviselőtársaim! Az előző napirendi pont tárgyalása során is bejelentettem, hogy a munkakörülményeket ket, meg kell védenünk, nem lehet eltávolodnunk lépésről lépésre ezek védelmétől. Ezért kell számszerűsíthető, mérhető, számon kérhető intézkedéseket tennünk. Ennek érdekében éltem módosítókkal, konkrét intézkedéseket előirányozva a tipikus meg a nem tipikus munkakörülmények közötti egyensúlytalanság leküzdésére, ami pedig a család és a munka összeegyeztetését illeti, nem csak az lehet a megoldás, hogy több óvoda meg bölcsőde nyílik, hanem olyan munkaidő meghatározása, ami a családi életet megengedi. Utolsó módosítom pedig a végrehajtási költségek csökkentéséről szól, mert hogy ez nem feltétlenül a munkavállaló érdekeit szolgálja. Thank you. Uh, Mr. Christensen. Köszönöm, Christensen úr. Tak for det, fru formand. Jeg synes, det er understreger, at hvis man vil have et fleksibelt Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt fontos hangsúlyozni a flexicurity-nél, hogy amennyiben a flexicurity-t alkalmazzuk, akkor ugye a rugalmasságot is jelenti ez, de ugyanakkor a biztonságot is. Alapvetően támogatásról van szó, amikor az ember munkanélkülivé válik, új módon hogy garantáltan ne váljék hajléktalanná. És újra munkát vállalhasson, esetleg egy másik ágazatban, amennyiben a korábbi szektor megszűnik, vagy ott nincs szabad munkahely lehetővé tenni, tehát a flexicurity, hogy mindenki elfogadható helyzetben vészelje át a munkanélküliséget. Rugalmasság és biztonság, ez van Dániában. Rengeteget fektettünk a munkaerőpiacba, 6,6%-át a GDP-nknek, GNP-nknek, bocsánat, és ez a politika eredményeket hozott. Egészen más a helyzet, mint a többi tagállam munkaerőpiacán. Persze a foglalkoztatás színvonalát nem áldozhatjuk be. Sokféle alkalmazási, foglalkoztatási forma van, különböző rendeletek, irányelvek vonatkoznak például a munkaidőre, a díjazásra, stb. Valójában meg kell akadályozni a kényszervállalkozást, illetve a fiktív cégek létrehozását több módosítót is benyújtok, remélem, hogy figyelembe tudja venni őket majd a jelentés készítője. Az is fontos, hogy a flexicurity-t ne tekintsük csodaszernek, ami mindent megold. Egyesek így tekintenek rá szociális biztonságra, társadalmi biztonságra is szükség van, hogy színvonalas munkahelyek legyenek. Barkúr. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném kifejezni nagyra becsülésemet Pascal Grüni irányába. Nagyon sok problémával foglalkozik a jelentése, és nagyon sok ösztönzőt ad a megoldásra a munkahelyek minőségének javítására. Alapvetően, ahogy az előttem szóló, én is úgy gondolom, hogy azt kell legyen a norma, hogy hosszú távú munkahelyek szülessenek, ez kell legyen a szabály és nem az, hogy ahogy most a válság idején történik, és egyre inkább atipikus munka helyek felé mozdul el a dolog. A nyugdíjas, nyugdíjogak csökkenése, a kevesebb továbbképzés, átképzés, egészségügyi ellátás. Nos, mindez elgondolkodtató. Az Európai Bizottság terveit látvám a nyugdíjrendszerekre vonatkozó javaslatokat látva úgy tűnik, hogy az atipikus szerződéseket tekinti normának. Az átképzési intézkedések és egyéb intézkedések tekintetében a, úgy tűnik a nyugdíjrendszerek vitájában ez a nézet érvényesül. Erre feltétlenül el kell gondolkozni méghozzá komolyan. Az illegális munka elleni harcról szó esett már, itt is erőteljesebben kell fellépni. Ennek nem csak emberi, úgymond humán hatásai vannak, hanem a, a biztosító rendszerekre is nézvést is komoly kihatásai lehetnek. A válságot nem szabad arra kihasználni, hogy az atipikus szerződések felé vigyük el a munkavilágát, és kiürítsük, kialássuk a, a munkavállalók jogait Európában. A most születő intézkedések a válság fényében azt a kell szolgálják, hogy munkahelyeket tartsanak meg, de ez nem, enged, nem, nem ok arra, hogy átsúszanak tipikus munkahelyekre. Thank you. Köszönöm szépen, Lisbeth Schröter. Köszönöm, elnök asszony. Magam is szeretnék még egyszer utalni arra a kérdésre, mi kell legyen ennek a jelentősnek voltak éppen itt célja. Szerintem az, hogy egy a szakbizottságunknak egy nyilatkozata legyen, hogy a normális munkaszerződések nem határozott végű, végűek. A szakbizottság elején bemutatott tanulmány is nagyon világosan mutatta be azt a helyzetet, ami előáll, hogyha az árt végű munkaszerződések lesznek a norma. Milyen helyzetet teremtene ez, és hosszú távon ez milyen hatása lenne a szociális, a társadalmi biztosítási rendszerekre, a nyugdíjrendszerekre, amelyek már semmilyen biztonságot nem nyújtanának. És még egy vetületét felvetném ennek, amelyről az jelentésem is szólt, az nevezetesen, hogy az a tény, hogy előhat egy olyan helyzet, amikor is a képzés és átképzés már nem vihető tovább a munkahelyen belül, egy, tehát egy szakember kiképzését illetően én olyan régióban dolgozom, amely szegénynek minősül, és ott nagyon sok új technológia települ oda, amely új munkahelyeket teremt. Ám a szakképzett emberek nem szívesen mennek el alacsony képzettséget igényelő, zárt végű, munkaszerződésen működő munkahelyekre. És így aztán a szegényebb régiókban és helyén valónak tartom azt, hogy Őri úr utalt a kohéziós politika fontosságára, tehát a szegényebb régiókban, ha nagyon rosszak a munkakörülmények, nem tudunk odavonni munkaerőt, és ma újra kell erről vitáznunk, és azt a véleményt vallom, hogy az alaptendencia, amely a, a jelentésben is testet ölt, Grüni asszony félmébe ajánlom ezt, tehát az alaptendencia nem, az nem szabad az legyen, hogy az ártvégű szerződések nyerettert, az, azok lesznek a norma a jövőben. Ezt a tendenciát a jövőben el kell utasítanunk. Világos nyilatkozatot kell tennünk a szakbizottság nevében, hogy továbbra is a szabály, a nyílt végű munkaszerződés, és ezáltal kell stabil munkakörülményeket teremtenünk, biztosítani a lehetőséget a szakemberek, a szakmunkások továbbképzésére. Thank you, Mr. Ari. Köszönjük, Őri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet mondanék én is Pascal Güninek, hisz igen jó munkát végzett, és nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Ugyanakkor vitatkoznék is néhány hozzászóló kollégámmal. Én éppenséggel nem, hogy azt hiányolom belőle, hogy túlságosan értékalapú lenne, akkor amikor mondjuk maga a szöveg is ellene szól annak, hogy úgymond támogassuk vagy csökkentsük a, a határozatlan idejű munkaszerződéseket. Én nem tudom, hogy ez a jó vagy ez a rossz ebben a pillanatban. Azt látom, hogy a világ nagyon változik, iszonyatosan nagy verseny van a gazdaságban, eléggé globalizált ez a verseny, és akár szeretjük, akár nem szeretjük a határozott vagy a határozatlan idejű szerződéseket, az atipikus munkák terjednek, és alig vannak szabályozva, és a probléma itt van. Tehát én ennek a jelentésnek azt tartom a jó részeinek, a jobb részeinek, amik tárgyszerűen leírják azt, hogy mi is van, hol vannak a problémák, hol van teendőnk, hisz ez a jelentés akkor lesz egy sikeres jelentés, hogyha ezt majd valamilyen szabályozási kezdeményezés fogja követni. Valamilyen módon rendet tudunk tenni ebben a világban, ahol lényegében teljesen, teljesen szabályozatlanok a felelősségi viszonyok, teljesen szabályozatlanok a, a terheknek az elosztása, tisztázatlanok, hogy a biztonság tekintetében kinek mi a, a dolga. Itt tehát egy olyan senki földjén vagyunk bizonyos értelemben, <coughs> ahol a nyers erő és a az, amelyik uralkodik. Tehát én nem arról vitatkoznék, hogy jó vagy rossz az a tipikus munka, hanem inkább azt a vonalat erősíteném, ami a, a, a jelentésben is benne van, hogy nézzük meg, hogyha valaki atipikus szerződéssel vagy atipikus formál, fajtájú munkát ö, ö, végez, akkor mik az ő alapjogai és mik az ő alapkötelezettségei. Ahogy ezt a, egyébként a hagyományos munkaszerződések vagy a hagyományos munkavállalási formák tekintetében a munkatörvénykönyvek, meg a, a, ha létezik ilyen, hogy európai munkajog létezik, vagy nem létezik, ugye ez egy vitakérdés, de ha léteznek szabályok, akkor ezek valamilyen módon keretek közé szorítják, leírják. Az atipikus munka esetében nagyon kevés ilyen szabály van, és nagyon kevéssé tudjuk ezt tisztázni. Tehát én inkább ezt a vonalát erősíteném a, a, a jelentésnek, hisz azt gondolom, hogy tetszik vagy nem tetszik, szeretjük vagy nem szeretjük, nem csak, hogy együtt kell élnünk, hanem egyre nagyobb mértékben együtt kell élnünk az atipikus munkákkal. Azok a munkák, amik most megszűntek, ezeknek egy jelentős része soha, de soha többé nem fog visszajönni, és helyettük, ha lesz egyáltalán munka, azt akarjuk, hogy legyen, hogy minél több legyenek, ennek egy jelentős része valamilyen atipikus munka lesz, tehát ebben a tekintetben kell előre lépnünk, és, ez, és ezért tartom egy rendkívül fontos saját kezdeményezésű jelentésnek, mert irányt akar mutatni arra, hogy mifelé kell menni az európai jogi gondolkodásnak a munkavállalás új formái tekintetében. Köszönöm szépen. Uh, Thomas Mann. Thomas Mann. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, Őri Csaba nagyon fontos témára utalt. Pascal Grünnek meg kell köszönjük ezt a kiváló jelentést, amely nem egy mindenki számára elfogadó ítéletet mond ki, hanem különféle lehető, lehetőséget vázol fel, opciókat, lehetőségeket, az egyes rendszereket illetően. Ez egy kiváló alap, és aztán 200 módosító jött össze, ez nem azt mutatja, hogy rászorul a segítségre a jelentés, hanem azt, hogy gondolkodásra ösztönző sarkal bennünket. Ezért is nagyon hálás vagyok. Egyesek utaltak arra, hogy feltétlenül fenn kell tartanunk a teljes időben való alkalmazás formáját. Ám ha, mi történik akkor, ha nem, nincs lehetőség a teljes foglalkoztatásra, mert a piacokon bizonytalan a helyzet, nem tudjuk, hogy melyik vállalatokat tudjuk megtartani az EU-ban, nem tudjuk, hogy milyen tényezők fognak hatni, mert az egyes tagállamokban a szociális párbeszéd sajnos nem volt olyan sikeres, mint szerettük volna, akkor mi történik? Tehát ne a teljes foglalkoztás legyen egy ilyen demonstratív jelszó, hanem mondjuk azt, ott, ahol szükséges, egy különféle munkakörülmények, akár rugalmas munkakörülmények érvényesülnek, ott hogyan lehet azt számszerűleg ábrázolni? Ha pedig ö, ö, zárt végű szerződés, akkor jó minőségi szerződés vagy munkakör kell legyen. Tehát egy a jövő képes fejlődést kell elindítanunk. Különféle ágazatok működnek, egy különféle régiók, területek, Schröder, Elizabeth Schröder is említette, az egyik régiót, ahol annak is örülnek az emberek, ha valamiféle munkát kapnak, aztán van, ahol még brutálisan kizsákmányolják őket, máshol meg nem akarnak gyengé minőségű munkát elvállalni. Így tehát nagyon sokféle választ kell megtalálnunk, milyen keretfeltételeket teremtünk, annak érdekében is, hogy a végű szerződés legyen a norma. Tehát olyan helyzetbe kellene hoznunk az embereket, hogy választani tudjanak. De a jelentésük nem olyan kell legyen, ami csak célokról beszél, hanem a valóságot is integrálnunk kell abban. Oli Krisztenzennek is hálás vagyok, aki a motto gyárosunk, a Flex Security kifejezést tőle, tőle tanultuk, kiváló jelentést írt annak idején. Igen, fontos, hogy sok rugalmasság legyen, meg persze biztonság is, és a szociális biztonságot realitásként kell megőriznünk, nem kívánalomként, és itt a szociális partnerek fontos szerepet játszanak. Erősek kell legyenek a szociális partnerek, el kell érjük, hogy szavukat hallhassák európai szinten is, szociális párbeszédet kell folytatnunk erős partnerekkel, akik néha ugyan hajba kapnak, de általuk lehet erős a párbeszéd. Végül a fekete munka elleni harcról. Az elmúlt időszakban ugye szóltunk arról, hogy különbséget kell tenni a legitim és az illegitim munkavállalók között. Kiváló vita folyt le akkoriban a, a plenárison, az akkori biztos jelenlétében, Spilla jelenlétében. Nem lehet az építőaparban, egyes tagállamokban ö, raziákat tartani a rendőrség részvételével, és aztán azt mondani, hogy ez beavatkozás a munkaerő szabad áramlásába. Ez ide megy. Méltányosságra van szükség igazságosságra, megfelelő szociális intézkedésekre és megfelelő ellenőrzésre. A kettő kézek kézben kell járjon, így működhet csak, a szociális piacgazdaság így lehet csak esélye. Köszönöm szépen a jelentést, remélem, hogy sok kompromisszumot tudunk kialakítani majd azon nüanszok figyelembevételével is, amelyek persze érzékelhetők a véleménykülönbségekben. Hendel úr. Mann úr a foglalkoztatás politikai irányelvek vitája során talán félreértett, de hát ez így szokott történni, mert az, az én nevemmel viccelődött, az ön nevével is eszembe jut egy más. De komora fordítva, itt Gruni jelentésé mindenképpen jó alap, ebben egyetértünk. Ám itt épp ez a pont, a lényeg, ha az Európai Bizottság végre csak formáiban, legalább kül- külalakjában figyelembe venni, hogy az Európai Parlament döntéseit hogyan veszi figyelembe, akkor nem ilyenek volnának az iránymutatások, hanem sokkal konkrétabbak. De hát nem ez történt. Ami pedig Runi asszony jelentését illeti, ez jó alap, mint mondottam, bár már értelmezésében vannak némi különbsége. Szerintem jelentősen lehet javítani ezt a jelentést. Manúr, egyáltalán nem arról van szó, hogy a ö, teljes foglalkoztatás egy, egy árnyékot vető cél volna. Sokkal inkább azt kell elkerülnünk, hogy az atipikus szerződések legyenek a tipikus jellegűek, és a rendes foglalkoztatás legyen a kivétel Európában. Ez ellen kell fellépnünk. Sok, az, a világ sok részében már 70% az atipikus munkaszerződések aránya. Nem oda akarunk csúszni, azt akarjuk, hogy a teljes munkaidejű foglalkoztatás legyen a, a, a, a norma. Az ellen semmi kifogásom, hogy atipikus időben munkába dolgozzon valaki. Én is 25 évig dolgoztam ilyen formában, és az, a textiliparban, az acéliparban is szükség van ilyen foglalkoztatásra. Azonban megállapítható, hogy egyre több a, a bizonytalanság, a szükségesnél több egyre több rugalmasságot követelnek meg a munkavállalótól. Ezt pedig ezzel foglalkozni kell ebben a jelentésben is. Ha őri képviselőtársam arról beszél, hogy az atipikus munkavállalóknak egyenlő jogaik és kötelességeik kell legyenek, igen, őri kollega, igen, kötelességeik, igen, egyformák vannak, ám jogaik nem, mert ahogy papíron levő jogaikat, hogy, hogy érvényesítsék, hát bizony nem tudja jogai gyakorolni, mert aki kívánja gyakorolni, az bizony biztosan nem fogják tovább foglalkoztatni. Ez garantálhatom. Mi több, az üzemi tanácsokban való részvételre vonatkozó választások során egy véges munkaidejű, egy munkaszerződéses munkavállalónak teljesen mások a tényleges jogai. Itt nem a jövedelemről, bérről van szó, hanem a jogállásról, a státuszról. Ebben a tekintetben lehetne találni olyan formulát, amely javítna, javítaná a Gruni jelentést e tekintetben. Ilyen irányban szeretnék módosítókat benyújtani, és nem szeretnénk a, visszatérni arra, mint Európának nagyobb erőfeszítésekre van szüksége a jó munkahelyek, a jó munka erősítésére, ez méltányos béreket, biztonságot, egészségvédelmet biztosít, és részvételt a szervezetekben, szociális védelmet, ezek mindenképpen elvárhatók az Európai Unió részéről, biztosítanunk kell ezt az európai polgárok számára. Ezt 2007-ben mondták ki az európai munkaügyi miniszterek a tanács ülésén. Ebből nem szabad engednünk, man úr, ezért kell megtennünk mindent annak érdekében, hogy a bizottság se engedjen ezekből. Köszönöm szépen. Nekem is van néhány észrevételem. A vitából az derül ki számomra, hogyha az atipikus munkavállalás mellett dönt valaki, akkor eh, azzal nincs semmi kifogásunk, csak ennek legyenek meg a keretei. Különböző módosítók a eh, szabad foglalkozásúakról szólnak, mert őket eh, részben teljesen kihagyják ebből az egész képletből, és a munkát végző emberek 5-10%-a szabadfoglalkozásúként dolgozik. Ők úgy döntöttek, hogy így akarnak működni. Nem kisvállalkozás formájában, hanem tényleg önálló vállalkozóként és az egész jogalkotási folyamat, mintha nem vonatkozna rájuk, ezzel is foglalkoznunk kell. Az egyik módosítom erről szól. A másik dolog, hogy az emberek egy része azért választja az időszakos, szezonális munkát, tipikus munkát, mert szükségük van rá. Nem szabad őket elrettenteni, vagy rájuk lecsapni. lehet, lehet, hogy gyermeküket nevelik, vagy valakit ápolnak, és csak ezt tudják megengedni maguknak Mm. nem minden atipikus szerződés jelent visszaélés. Persze néhány azt jelenti, és ezekre kell lecsapnunk, és persze a be nem jelentett fekete munkára is. De nem szabad kimondani, hogy az atipikus rossz, az állandó szerződés pedig jó. egyes olyan embereket is kihasználnak, kizsákmányolnak, akik normál szerződéssel dolgoznak. Hogyha mm, önálló, önkéntes választása valakinek döntése, hogy atipikus szerződést köt, akkor ezt hagyni kell. Még egy módosztot nyújtottam be a kollektív szerződések megtárgyalásáról. Nem minden tagállamban vannak kollektív szerződések, tehát mindenhol, ahol ez a hagyomány megvan, ott nagyon jól működik de ahol nincs uh, kollektív uh, szerződés, uh, ott nem szabad feltételezni, és nem beszélhetünk róla. Minden tagállamnak mások a hagyományai. Uh, különböző módokon lehet munkaszerződést kötni. A jogszabályokról uh, a jogszabályok előkészítéséről bevaló bevonásnak is több módja van. De visszaadnám a szót Grüni asszonynak, hogy beszéljen a módosítókról, különösen azokról, amelyeket itt megemlítettek, illetve válaszoljon az észrevételekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az összes kollégának, hogy részt vett ebben a vitában, vagy módosítót nyújtott be. Megpróbálok mindenkinek válaszolni. Kofereti úrnak mondom, sok módosítót nyújtott be, és mindig jelezte, hogy a válságról külön szólni kell. Nos, én is tárgyalom a válságot, azért több ízben is, két-három ízben, például az indokolásban, de szerintem ez a jelentés nem szabad, hogy a válságra korlátozódjon, mert az atipikus munka máskor is létezett és létezni fog, nem szabad így korlátozni, leszűkíteni a dolgot. Aztán azt is mondja ön, hogy a határozatlan időre szóló szerződések jelentik a főszabályt, igen, életen át való tanulás, igen, ez nagyon lényeges, meg fontos a fekete munka elítélése és a kollektív szerződések megtárgyalása, ahol mód van rá. Természetesen Koferati úr egyik módosítóját nem értettem, de majd megbeszélem vele van egy módosítója, amit nagyon jónak tartok, és osztom a véleményét, többször is említette már a másik a családi élet és a szakmai élet összeegyeztetése valóban helyes választás lehet ebben az esetben az atipikus szerződés, hiszen ez nem jelent olyan problémákat. az meglepet, amit a képviselő asszony mondott, hogy el kell marasztalni az atipikus szerződéseket. Úgy gondolom, hogy keretek közé kell szorítani, és lehetővé kell tenni ezt a szerződéstípus. És persze lehet, hogy csak tolmácsolási probléma miatt gondoltam, hogy ő teljesen elítéli ezt a szerződésformát. Szóval ebben a jelentésben az a cél, cél, hogy ne legyen bármilyen szerződéskötésre lehetőség, ne kerüljenek az állampolgárok nehéz helyzetbe, ne vesszen el a szociális védelem intézménye számukra. Christensen úr a sokoldalúságról beszélt, és önnek igaza van, egyetértek önnel. Amikor elkezdtük szakmai pályánkat gyakorlatilag egy szakmát kiválasztottunk, és az egész életünk során létezett. Most sok oldalúnak kell lenni, fel kell készülni arra, hogy többször váltunk szakmát az, év, az életünk során, az életen át tanuló való továbbtanulás ezért nagyon fontos. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy változások, mutációk, áthelyezések, munkahelyváltás bármikor előfordulhat, szükségessé válhat. Nagyon fontos e jelentésen túlmutatóan is mondom, hogy az életen átvaló tanulással tisztában legyünk a, az állvállalkozók vagy kényszervállalkozók kérdése is fontos. Nem szabadna, hogy az Európai Unióban még legyen ilyen jogállás. Az ember vagy munkavállaló, vagy független, a kettő között nincs kategória, mert ez nagyon sok nehézséget vet fel. Vára úr figyeltem a szavait a szociális védelemről. Franciaországban tavaly létrehoztunk egy úgynevezett hordozható öngondoskodási rendszert azok számára, akik kikerülnek egy vállalattól. Ez egy kiegészítő egészségbiztosítás, ami több hónapig még él, hogyha megszűnik valakinek a munkahelye. Szerintem ezen el kell gondolkodni gondolkodni az atipikus szerződések kapcsán is, hogy biztonságosabbá tegyük a pályákat, a szakmai pályákat, a nyugdíjakra is gondolni kell és amikor szociális védelemről beszélek a jelentésemben, akkor ilyenekre gondolok, pontosan a munkanélkülivé vált emberek ártalanítására a válság ürügyén sem szabad az atipikus szerződéseknek elszaporodniuk, ez világos számomra is. A válság miatt sokan, sokaknak nem volt más választásuk persze. Három-négy évvel ezelőtt, ugye én szállítási cégnél dolgoztam, a közúti eh, eh, gépkocsi vezetők inkább határozott idejű eh, vagy időszakos szerződést kötöttek, mert akkor jobb bérezésben részesültek. Ma már nem ez a helyzet. Hm, ezt is érdemes megegyezni. Schröter asszony a határozatlan idejű szerződésről beszélt, azt mondta, hogy ez kell, hogy legyen a főszabály. Ezt mondtam én is az elején, erről nem szabad megfeledkeznünk. Az időszakos, bizonytalan kimenetelű szerződések nem jelenthetnek megoldást, de persze az indokok, a motiváció sem ugyanazok továbbképzésre mindig szükség van, ugyanaz a válasz, mint Bár úrnak, és a nyugdíjra is gondolni kell. A cél itt még egyszer mondom, hogy ezeket a szerződéseket keretek közé szorítsuk, hiszen országonként különbözőek. Őri Csaba, köszönöm neked a támogatást, amit kaptam a jelentéskészítéséhez. készítéséhez és azt mondod, hogy gondolni kell a válság utáni munkaerőfelvételre is, ezt is felírtam a gazdaság fellendülésére, a cégek ugye most nyugtalanok, aggódnak a válság miatt, amit elszenvedtek, nem nagyon tudják, milyen lesz a piac a jövőben, és a gazdasági fellendülés, amiről akkor beszélhetünk, amikor szociális téren is megjelenik már, ugye pontosan az ilyen atipikus szerződések révén alakulhat majd ki, úgyhogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen keretekben működnek ezek a szerződések. Thomas Mann, köszönöm szépen neked is nagyon hasznos, érdekes módosítókat nyújtottál be, például a távmunkáról, amit valószínűleg elfelejtettem, kifelejtettem, köszönöm, hogy emlékeztettél rá, az atipikus munka meghatározásáról, amit én jeleztem ugyan, de kompromisszumot fogunk majd készíteni, akár csak a többinél. Handel úr, köszönöm szépen, a módosítók elég pessimistának tűntek, de amit ön itt mondott, azok megnyugtattak. Én bízom benne, hogy kompromisszumokat tudunk majd kötni. Tudja, hogy a végcélom az, hogy teljes foglalkoztatás legyen, és mindenki határozatlan idejű szerződéssel rendelkezzen. Ez nem a politikai szövegem csak hanem ma is humán erőforrás igazgatóként veszek részt egy cég működésében. Ami a szociális párbeszédet illeti, beszélt ön az időszakos munkavállalókról, akiknek nincs meg ez a lehetőségük. Franciaországban a 2008-as törvényel pontosan ezt vezettük be. Az időszakos munkavállalók is részt vehetnek a vállalati szavazásokon, a szociális párbeszéd nem csak egy irányban működik, a lehető leggyakrabban kell találkozniuk a vállalatvezetőknek és a dolgozóknak közös cél érdekében szerintem. Lin asszony módosítóival van egy kis gondom, ahogy mondtam korábban is, vagy független az ember, vagy munkavállaló. A flexicurity, az atipikus szerződés a munkavállalókra foglalkozik. Az, hogy mindig szerepeltetjük itt az egyéni vállalkozókat, függetleneket is, szerintem nem helyes. Itt ez nem erről szól ez a szöveg. És itt az Európai Parlamentben szerintem kellene a, a függetlenekről, szabadfoglalkozásúakról egy külön szöveget alkotni, ami foglalkozna kényszervállalkozókkal, állvállalkozókkal is, és ott szerepeltethetnénk azt, amit ön mond. De az én tervezetemben szerintem nem lenne meg a helye, nem lenne helyén való, hogyha ott szerepeltetnénk. De hogyha gondolja, akkor beszéljük ezt még meg a szociális párbeszéd jelentőségét is említettük, illetve minden tagállamnak mások a hagyományai, de párbeszéd bárhol, bármilyen szinten nagyon fontos lehet, tehát az, hogy bevonjuk maximális mértékben a munkavállalókat a cégek életébe, a vállalatvezetőkkel egyetemben nagyon fontos. Köszönöm mindenkinek, és akkor kompromisszumokat fogok benyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Krüni asszony. Bizonyal kapcsolatban maradunk-e módosítók tárgyában önnel a későbbiekben is. Má, június második pénteken lesz az, a szakbizottságokban a szavazás, aztán június plenárison kerül napirendre. A fiatalok hozzáférése a, a munkörvilágába címet viseli, pontosabban a gyakornokok és szakmai képzésben résztvevők státuszának erősítése. Az előadója szó. Köszönöm. Szeretném megköszönni mindenek előtt mindenkinek azt a munkát, amelyben, amelyel segített, és a nagyon sok módosítót úgy hiszem, egészében nagyon sok kompromisszumra lett lehetőség. A módosítók közül sok hozzátesz a szövegemhez, erősítve azt. Még mások némi módosításokat, vagy akár nagy módosításokat kívánnak. Ezeket majd meg tudjuk vitatni az árnyék előadókkal. Átszaladnék a legfontosabb, a legfontosabb pontokon. Az E preambulum bekezdésben ahol a fiatalok és a különösen fiatal nők ellen diszkriminációról van szó. Én magam éltem módosítóval, pontosítandó a szöveget, Rapti és más képviselők is támogatták ezt. Itt azt hiszem, hogy lesz mód a kompromisszumra. F preambulum bekezdés. Kicsit ellenmondásosabb lehet. Sok képviselő módosítaná ezt. Kifejteném miért írtam úgy a szöveget, ahogy. Számomra kulcsfontosságú elem. Azért írtam be Franciaországot, Angliát és Dániát. Nem azért van, hogy butogassak ezekre az országokra, és hogy megszegyenítsem őket, hanem a példákat említsek, a, említsek arról, hogy hogy lehet le, persze más, más példákat is találni, de saját hazámat hoztam föl példának. Mert döntő fontosságú, hogy ezen itt főleg a bérekről, a munka nélküli segéről esik szó, és arról, hogy vajon segítik-e ezek az eszközök a fiatalokat független élet kilakításában. Szerintem az alacsony minimum bérek ügyét, meg a segélyekhez való nem, hozzá nem férést ügyét mindenképpen ezekkel foglalkozni kell. Helmer úr, asszony is módosította módosítani, illetve törölni ezeket a példákat. Nem tudom miért, majd remélem kifejtik, mi a, a mögötte álló ok vagy gondolat, lehet, hogy megoldhatjuk. Aztán az egyes bekezdésben, vagy pontban, Helmer úr javasolja, hogy töröljük azt, hogy a szakpolitika jog alap, alap jogra alapozott megközelítést kell alkalmazon. Hát szerintem ez elvi fontosságú elem, semmiképp sem törölnék. Aztán a kettes pontban a zöld munkahelyek ügyében én magam is új módosítóval éltem, mert hogyha munkahelyet akarunk teremteni a fiatalok számára különösen, akkor meg kell nézzük, melyik ágazatokban milyen fajta munkahelyek lennének azok. Ezt támogatom. Aztán hármas pont. Nagyon sok módosító született itt is. Rapci asszony javaslatát támogatom, miszerint a munkavállalói kiegészítéseket, foglalkozás támogatásokat is fenn kell tartani. De lehet, hogy az én megfogalmazásom félreérthető volt. Én azt írtam, hogy eh, hatékony ösztönzők. Ez akár lehet a, a, az alacsony minimálbér is lehetne, hogy öröm számomra, hogy, hogy kikerültük ezt a csapdát és kijöntöttük. Négyes pont. Rapti asszony, az iránymutatás, illetve a pénzügyi segítség biztosítását irányozná elő, ezt, ezt elfogadom és tetszik. Az ESA és a pénzek eh, címkézése, támogatások címkézése. Sokan egyetértenek ezzel, és itt megoldásra juthatunk. Hatos bekezdés. Pupakis úr javaslata, hogy az, oktatás tantervek gyakorlati e, részét erősítsék, ez nagyon jó gondolat. De nagyon ne, sok fiatal számára nagyon nehéz a gyakorlati ismeretek megszerzése, különösen azok számára, akik ez irányba fejlődnek tovább. Tehát kell egyfajta gyakorlati eleme legyen a tantervnek, és ezzel segíthetnénk a, a ö, iskolából a kibukás elleni harcot is. Úgyhogy Pupakis úr ö, módosítója üdvözlendő. Hetes pont. Kicsit kifejteném ezt a pontot. Nagyon sok módosító született az inas, inasok vagy a gyakornokok ügyében. Nem nagyon pontos itt a megfogalmazás, magam is beláttam, hogy különbséget kell tenni az inasok és a, a gyakornokok között. Az egyik egy munkahelyen való kiegészítő képzés, mert révén a fiatal munkahelyi gyakorlatot szerez, és így lesz alkalmazható. Akár egyetemi szinten is, egyetemi hallgatók körében is lehet. Jelenleg ez egyfajta deregulált munkahely, munkaerőpiacot teremt a fiatalok számára, kiegészítve a tanulmányaikat, ugyanakkor ez olcsó munka a vállalatok számára. Ezzel foglalkozni kell. A másik oldalon az apprenticeships, amely az oktatás integrált része Ausztriában és Németország, Dániában egy kettős rendszer működik. Az utóbbi a szakmunkás gyakornokok esetében túl kevés ilyen hely van, mi több a válság idején nem is nagyon alkalmaznak ilyeneket a vállalatok, mert a költséget jelentenek. Úgyhogy nagyban, nagyban függ a gazdasági fluktuációtól, hogy mennyire működnek ezek az a gyakornoki helyek sok esetben nem tudják befejezni tanulmányokat emiatt. Tehát ez két külön problémakör, amelyeket különféle módokon kell kezelni. Ezért módosítottam ezt a bekezdést, két új bekezdést. És köszönöm Stephen Hughes pontos módosítóit, amely minőségről szóló szakaszra vonatkozhatnak, a karta, minőségi kartára vonatkoznak, míg a másik a, a, a, a szakmai gyakorlatra vonatkozik. Itt most már gyorsítok egy kicsit, mert látom, hogy az elnök nő sürget. Nyolcas pont, több módosító megint csak, támogatás. Lássuk csak. Az ingyenes oktatás általános iskolától egyetemig azt hiszem a szakbizottságunk elég egységes ebben. Flexicurity 11-12-es. A 12-es bekezdésben van négy sor, ami a hivatalos megfogalmazása bizottság részéről, a Flexicurity négy összetevőjéről. Ezt sokan módosítanák képviselőtársaim közül, de azonban kérdés, hogy az Európai Bizottság definíciónál maradjunk, és rámutassuk, hogy minden négy elemet végre kell hajtani, és nem csak a rugalmassági részt, vagy egy saját megfogalmazást, egy saját definíciót hozunk létre a Flex Security-ról. Ez egy elvi döntéssel az árnyékelődokkal tudunk tárgyalni, nyitva állok megoldások előtt. Hirs asszony e vitát a nyugdíj vitához kapcsolná, a nyugdíjakhoz kapcsolná, fontos gondolat ez helyén való. A 15-ösben szeretném hangsúlyozni, hogy a jobb gyermekállátás a fiatal nőket segíti, hiszen ők azok, akik most otthon maradnak a kisgyermekek miatt, ezért írtam be a fiatal nőket. Sokan fiatal szülőre módosítanák ezt a módosítók révén, itt is találunk majd kiutat szerintem. Az ifjúsági garancia tárgyában Higgins úr azt javasolja, hogy a garancia azonnal elérhető legyen, és ne csak hat vagy négy hónap után. Négy hónap lenne az eredeti szöveg. Támogatom a gondolatot, de lehet, hogy meg kell vitassuk, realista ez a, vég, a tagállamokban végrehajtás, végrehajtató ez. Mert nem volna jó, hogyha olyat, olyat kell követelnünk, ami hasznos és végre is hajtható. Nem akarok további részletekről szólni, még egy utolsó megjegyzést engedjenek meg. Kíváncsi vagyok az önök véleményére. Jerezben, Jerezben voltam két héttel ezelőtt az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó elnökségi konferencián. Ott minden tagállam képviselője ott volt, ifjúsági szervezetek emberei, mind a 27 tagállamból, aztán az Európai Bizottság, és a spanyol elnökség képviseltette magát. Engem azért hívtak meg, mert korábban kapcsolatban lett a spanyol elnökséggel, folyamatba bekapcsolódva, és meg kell mondjam, hogy egy folyamat mozgásban van a tanácson belül, az ifjúsági munkanélküliség tárgyában. Két rövid következtetést. Először is a folyamat spanyol, a spanyol-belga-magyar elnökségen egy elnökség viszi tovább, egy új struktúrált párbeszédet indítva el, az ifjúsági tanácsokat is bevonva a szakpolitika építésébe. A spanyol elnökség a, a társadalmi integrációra koncentrál, a, spany- a belga a részvételen, a magyar meg a fiatalok számára munkahelyteremtésről szól majd. Nagyon érdekes dolog ez. Szerintem el kéne gondolkoznunk afelől, hogyan lehet belekapcsolódni ebben a, folyama, ebben a folyamatba. Meglepődtek tudni, hogy az Európai Parlamenttől felbukkantott valaki. Tehát kapcsolatot kell teremtenünk az intézmények között, javítani kell azt. Én is szeretném folytatni ezt a kapcsolattartó munkát, ám eddig nem nagyon értesültünk az ottani fejleményekről. Elég nagy baj ez. És persze két irányú folyamatról van szó, ezt is meg kell vitassuk az, er, az árnyékelődőkkel és a, a, az asszonyjal. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Grüni asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, nem tudtam, hogy már is én következem. Arra szeretnék válaszolni, hogy én benyújtottam egy törlésre vonatkozó módosítót, és ez tényleg gondot okozhat eh, David kollégának. Eh, itt a franciaországi eh, minimális visszaegyezkedési segéről van szó. Nem azért nyújtottam ezt be, mert Franciaországról van szó, hát nálunk sem minden működik feltétlenül jól, de ez a minimális jövedelem a 26 éven aluliakra vonatkozna. Vannak olyan fiatalok, akiknek semmilyen jövedelmük nincs, és szeretnének ehhez hozzáférni, de én ellenzem azt, hogy legyen egy minimális segély, amit csak úgy adunk a fiataloknak, mert sajnos rossz szokások alakultak ki, és nem mindenki vállalna munkát ezután, függetlenül, hogy fiatal vagy nem. Hát én pártolom azt, hogy a fiatalok minél hamarabb el tudjanak helyezkedni, hogy képezzük őket, átképezzük őket, hogy legyen segélyezés. Franciaországban itt a minimális segélynél az a helyzet alakult ki, hogy nagyon sokan megfeledkeznek a visszailleszkedésről, nem is akarnak már elhelyezkedni. Uh, Szóval ezért mondom, hogy figyeljünk oda, hogy tényleg elhelyezkedjenek, elvezessük őket a munkavállaláshoz, ne adjunk csak úgy oda pénzeket, mert akkor elvesztegetik csak az életüket, és méltatlan módon fognak élni. Igen, Szerkesz úr javasolt, hogy ezt a részt vegyük ki, úgyhogy a többivel kapcsolatban egyet tudok érteni, tehát a decens munka a fiataloknak, a képzés, stb. stb. Ezzel mind egyetértek én nagyon pártolom a gyakornoki munkát a szakmáknál, de adjuk meg a lehetőséget a, a különböző szakmákban, mondjuk a autószerelők esetében, hogy az elméleti oktatás után rögtön gyakorlati képzést kapjanak, és ez vezessen el az elhelyezkedéshez. Ez nagyon fontos. Nagyon sokan ugyanis szívesen mennek gyakornoknak, de aztán nem találnak munkahelyet. Ami a magasabban képzettek gyakornoki munkáját illeti. Vigyázni kell azzal, hogy ha mindenhol előírjuk a bérezést, akkor nem minden cég fog gyakornokokat felvenni, hiszen a cég fizet végeredményben. Hogyha konkrétan tényleg, tényleges munkát végez a gyakornok, akkor valamilyen térítés járjon ezért. De hogyha ez nem egy csere, hanem a gyakornok azért jön el, hogy tapasztalja, miként működik egy vállalat, akkor nem szabad előírni a térítést, a díjazást ezért. És persze az időtartamtól is függ. Egy három hónapnál rövidebb gyakornoki időszak esetében nem lehet ez kötelező. Ugye a vállalat időt szán a tanításra, de hogyha három hónapot meghalad ez, akkor már igazi munkavégzés történik, és akkor tényleg kell ezért díjazást is adni. Egyetértek a kollégával. Egyes cégek azért vesznek fel gyakornokokat, hogy teljes munkaidős munkavállalókat váltsanak ki velük, erre nagyon éberen oda kell figyelnünk. Más módosítókat is benyújtottam, de szerintem kompromisszumokban megtaláljuk majd egymást Tionen asszonynak köszönetet mondok. Fontos téma ez, jó jelentés, foglalkoznunk kell vele a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm. Szerkasz úr. Sí, gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék Grüni asszonyhoz csatlakozni és gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez, amelyet Turunen úr készített, asszony készített. A 19-es módosítót az F preambulum bekezdéshez benyújtottam. Azt hiszem, hogy fontos mindenkinek emlékezni arra, hogy az F preambulum bekezdés megfogalmazása. Hogy is mondjam ezt? E, félrevezető. Az aktív ösztönző lépéseket, intézkedéseket a passzív intézkedésekkel keveri össze. amelyeket azokra alkalmaznak, akik még nem kerültek be a munkaerőpiacra. A spanyol verzióban azt olvasom, hogy ezek az intézkedések az hibáztathatóak azért, hogy a fiatalok nem kezdenek önálló életbe, és hogy ezen intézkedéseket kell okolni mindezért. a felnőni képtelen fiatalok kialakulása vagy megjelenéséért ezen intézkedéseket okolja a szöveg az én olvasatomban. Azt mondhatjuk, hogy nem megfelelő intézkedések, vagy kockázatos intézkedések eh, ezek, de azt mondani, hogy semmiféle aktív vagy passzív támogató intézkedést a fiatalokra vonatkozóan eh, ne alkalmazzunk, ez elképzelhetetlen. Nyilván ön sem erre gondolt, hiszen ennek az a logikus következménye, hogy akkor mindent a piacra hagyjunk, majd a piac eh, megoldja. Lehet, hogy a spanyol nyelvű verzióban van a gond, de azt el kell, hogy eh, mondjam, hogy a spanyol verzió az teljesen félrevezető, és ennek az alkalmazása nagyon mondhatni ultrakonzervatív gondolatmenetre utal. Lehet, hogy itt megfogalmazási problémák vannak, de még egyszer mondom, a spanyol nyelvű változat, a spanyol fordítás ilyen szempontból igencsak félrevezető, fiatalok is beszéltem erről, ők sem értették, nagyon aggasztó volt ez számukra. Köszönöm. Kasszak úr. Grazie, signora President. Köszönöm, elnök asszony. Először is hagy gratuláljak kollégámnak, Turunen asszonynak. Jó néhány módosítót küldtem be, hogy tisztázzak, pontosítsak egy-két megfogalmazást, és hogy hozzáadott értéket is képviseljek. Nem fogok minden egyes módosítóindítványról beszélni, hanem általában a javaslataim szellemét írnám le. Úgy érzem, hogy ez a parlament jobban befolyásolhatná a gondolkodás ezen a területen, főként a benchmarkok, a jövőben megállapítandó benchmarkok tekintetében, ami a fiatal korúak eh, foglalkoztatási rátáját illeti. Ezen kívül mielőtt az Európai Szociális Alaphoz további pénzeket eh, öntenénk, azt kellene eldöntenünk, hogy a szociális alapot, az eszát hogyan lehetne hatékonyabbá tenni, azzal, hogy pénzt öntünk a tűzre, azt még nem oltjuk ki. Hogyan tudjuk megerősíteni a szociális alapot, hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, ezen lenne érdemes elgondolkodni. Nem e, egyből e, további pénzeket elkönteni erre a célra hiszen előbb-utóbb minden fiatal felnőtté válik, felnő függetlenné válik. Én már sajnálatos módon nem tekinthetem magam fiatalnak, de a fiatalokkal szoros kapcsolatot ápolónak mindenképpen. És jól emlékszem még arra, hogy milyen nehéz uh, diákból uh, felelős felnőtté alkalmazottá válni. Nem könnyű ez. Az alacsony keresetőek támogatására talán kereshetünk más megoldást. Mit értünk azon, hogy, hogy független felnőtt élet? Ez egy nagyon fontos fogalomnak tűnik számomra. A korábbi jelentésben is beszéltünk eh, arról, hogy az élethosszig tartó tanulás mennyire fontos. Aha, könnyebbé kell tenni a fiataloknak ezt az átmenetet. Jelenleg nagyon gyakran e, az egyetemről középiskolákból kikerülve gyakorlatilag lehetetlen a fiataloknak a munkaerőpiacra bekerülniük, e, roppant magas a munkanélküliség, és főként a fiatalok körében ijesztő a munkanélküliségi ráta, és nem, hogy nem csökken, hanem éppen, hogy emelkedik mai válságos időkben. Ez nyilván komoly hatással van a fiatalokra. Úgy vélem, hogy az előadóval és kollégáimmal együtt e parlament falai között azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen módosítókkal tudjuk a fiatalok, az európai fiatalok életét megkönnyíteni, és erre kiváló lehet például a 137-es Pascal Grüni féle módosító, amely a munkánkat van azt javasolja, hogy legyünk reálisabbak. Optimista vagyok, ami a jövőt illeti, és remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben meg találjuk azt a kompromisszumot, ami ezt a jelentést valóban sikeresé teheti. Ähm, Köszönöm szépen. Rapsi képviselő. Hol van? Ott van. Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Az a megtiszteltetésért, hogy árnyék előadó lehettem a szocialista frakció részéről a jelentés készítése során azzal kezdem, hogy megköszönöm Emilinek. Kiváló szöveget hozott létre. Jó szöveg alapján könnyebb dolgozni, és a módosítókat is könnyebb kialakítani, benyújtani, amelyek még tovább javítják a jó szöveget. A jelentés célja, a célkitűzés rendkívül fontos mindannyiunk számára, egyszerű oknál fogva. Hisz mindannyian az új generációért, ezen az új generációért kell dolgozzunk, mely nagyban különbözik a mi nemzedékünktől. Ez az első olyan nemzedék talán a mostani fiataloké, akik, és ne legyünk túl pessimisták, de mégis mondható talán, hogy az ő életük az első generáció, amelynek az élete nem lesz jobb, vagy olyan jobb, mint, az, mint a szüleiké volt. Általános válságon megyünk át, és ez, erre figyelemmel kell lennünk minden pillanatban, amikor a fiatalok jövőjét vagy életét befolyásoló jogalkotással foglalkozunk, vagy dokumentummal. Tényleges lehetőség van sok kompromisszum most módosító kialakítására. Egyes kérdésköröket tisztáznunk kell, ez további eszmecserét igényel, ilyen például az, amit Szárkász úr, a koordinátorunk mondott, és el kell gondolkoznunk a munka mikéntjéről is. Ám vannak más gondolatok, nézetek, melyek bizony nehezebb lenne beépíteni a szövegbe illetve annak szellemében. Nem akarok idézni most egyes módosítókat, de hogy egy példával megvilágítsam. A 96-os számú Helmer úr módosítója, az, amit kiemelnék, ő tudnélik, egy konkrét javaslat megjelentését kéri a 11-es bekezdésben, hogy a rugalmasság társadalmi biztonság nélkül nem fenntartható módja a fiatalok munkerőpiaci problémáinak leküzdésében. Tenni bele a szövegbe. Értek Helmer úr törölni ezt az inkriminált részt, amely szerintem viszont lényegi elem. Olyan lényegi elem, mert feltétlenül meg kell tartanunk a jelentésben. Ha ezt töröljük, a 11-es cikkből, vagy bekezdésből, az volt éppen azt jelenteni, hogy védelem nélkül hagynánk magára ezt az új nemzedéket a munkaadó kényére, kedvére. Nagyon fontos tehát, hogy figyelemre legyünk erre és ehhez hasonló pontokra. Látom, minden frakció beterjesztette maga részéről módosítókat. olyanokat, amelyek a fiatalok a munka, munkához való jutását erősítenék, könnyítenék meg, ezeket szívesen látom magam is. És azt is el kell mondanom, hogy ez a jelentés jelentősen sok ponton kapcsolódik az atipikus munkaszerződésekről szóló vitánkhoz, annak lényegi tartalmi elemeihez. Általában elmondható, hogy az atipikus munkaszerződések áldozatai úgymond általában a fiatalok, fiatal munkavállalók, akik igyekeznek betenni a lábukat az ajtóba, igyekeznek bejutni valamiképp a, a munkaerőpiacra, és ezért rákényszerülnek, hogy, hogy ilyen kedvezőtlen feltételekkel kerüljenek alkalmazásra, hogy legalább már bekerüljenek a munkahelyre. És ő rájuk még nagyobb nyomást gyakorolhatnak a munkaadók. Erre a sajátságos elemre is figyelemmel kell lennünk tehát, amikor a fiatalok sajátságos problémáiról szólunk. Lezárandó mondandómat, én optimista vagyok a jelentés jövőjével kapcsolatban. Szerintem tudjuk javítani a szöveget még tovább, eleve jó szövegről van szó, és munkánk eredményeképpen olyan jelentés születhet, mely révén pozitív módon tudjuk bevonni az Európai Parlamentet ebbe a munkába. Elnök, köszönöm szépen, megadom a jelentés tevőnek a szót, hogy reflektáljon az elmondottakra. Thank you. Uh... Rendben, köszönöm. Csak röviden. Köszönöm a kollégák javaslatait, ezeket fegyeztem, az elnék előadókkal nem sokára majd leülünk részletesen megbeszélni a kérdéseket. Rapti asszony 96-ossal kapcsolatban. Nek szerintem is szükség van erre a mondatra. Remélhetőleg ez a bizottság ezzel egyetért majd. Az F preambulum bekezdésre röviden visszatérve, még soha nem vádoltak azzal, hogy konzervatív lennék. Ez most először fordul velem elő, mert hát egyszer mindent ki kell próbálni. Köszönöm ezt Szerkesz úrnak. A probléma számomra ezzel a három dologgal az, hogy kevésbé védettek a fiatalok azért, mert fiatalok kevesebb kisebb védelemben részesülnek, mint más munkavállalók. Például Dániában kb. 10 évvel ezelőtt a reformok olyan változást hoztak, hogy a 25 év alattiak a munka nélküli segélynek mindössze 50%-ára voltak jogosultak. Tehát például egy valaki bevégzett egy szakmunkás képzőt, tehát egy 24 éves kőművesről van szó, nem talált állást, és mégiscsak a munkanélküli segély 50%-ára jogosult. Miért? Azért, mert nem 25 éves nevetséges. Ugyanez igaz a brit minimálbérre, ami roppant alacsony, és amiből a fiatalok nem tudnak megélni. Más legyen a minimálbér csak azért, mert valaki fiatal? Vagy legyen egy országos, mindenkire alkalmazandó minimálbér? Az utolsó példa Franciaországban. Lehet, hogy erről érdemes lenne hosszabban beszélni. persze a munkába, az oktatásba, a társadalomba beilleszkedését próbáljuk segíteni a fiataloknak, ugyanakkor ugye ezt próbáltuk mi is Dániában, de gazdasági válság esetén lehet elképzelhető az, hogy valaki befejezte a tanulmányait, mégis 25 évnél fiatalabb, és még sincs munkahelye. 18 évesen már lehet szavazni, adót fizetni, katonáskodni, mindent. Ugyanazok a, a kötelességek, de a jogok tekintetében mégis hátrányba kerülnek a fiatalok. A megfogalmazást átgondolhatjuk, de szerintem nem kell félnünk attól, hogy megemlítsünk konkrét eh, problémákat, hogyha vannak ilyen problémák. Szerintem tudunk erre megoldást találni. Ez volt az utolsó, amit mondani akartam. Nem, mégsem. A legeslegutolsó. Dániában találkoztam egy fiatal kőművessel, akiről az imént beszéltem. szében. Dániában egy kisvárosban él, Dániában egyáltalán nincs szükség kőművesre, gyakorlatilag minden második kőműves munkanélküli. Ezért vett egy lakást, független felnőttként él együtt a barátnőivel, a saját lakásukban, de a munkanélküli segélynek csak 50%-át kapja, ezért a szülei fizetik a, a, az al, albérletet, kis kétszobás eh, albérletre van szó, eh, Dániel kisvárosban, mégis a szülei fizetik az albérleti díjat. Hát hogy várjuk el így tőle, hogy eh, független felnőttként éljen? Ennyit szeretném mondom, mondani, köszönöm, és már alig várom az értékes, érdekes eszmecserét önökkel. Igen. Ezzel zártuk ezt a vitát. És most Ugye majd 31-én fogunk szavazni, vagy nem? Most már jó táblázatot nézem, június 1-én lesz megint napirenden ez a téma, amikor a koronavírus módosítókat fogjuk megbeszélni, és másnap, június 2-án lesz a szakbizottsági szavazás, plenárisra a júliusi ülés során kerül. Ezzel zártuk a témavitáját. Most pedig egy nagyon nehéz helyzetbe kerültem. Tudnék, nincs itt senki, szinte, pont amikor az én saját jelentésem kerül napirendre, a nők ugye sokra képesek, hát én is remélem, hogy bizonyíthatom ezt. Megadom magamnak a szót, és a lehetőleg gyorsabban és precízebben bemutatni jelentésemet, és meg is vitathatjuk azt most. Saját kezdeményezés jelentés a munkapotenciál támogatása az új fenntartható fejlődés érdekében azt szeret, hogy egy-egy ágazatban ennyi és ennyi munkahelyet teremtenek, a másikban meg annyit, a harmadik ágazatban meg annyi munkahelyet. Nem az volt a... Én igyekeztem ezeket a számokat ö, objektíven értékelni, és ez az értékelés arra mutatott rá, hogy nagyon sok feltételtől függ az, hogy ezek a számok megvalósulnak-e. És voltak éppen milyen munkahelyek is ezek? Hogyan határozhatók, meg definiálható Ezek a munkahelyek attól függ, hogy mely számadatok lehetnek érvényesek. Több mint 20 tanulmányt elolvasva jutottam arra az eredményre, hogy nem lehet egy-egy számot felírni, és igyekeztem ezt a folyamatot bemutatni a jelentésben magában. Tehát attól függ a dolog, hogyan definiáljuk a munkahelyeket, kerestem is ilyen definíciót, ám az a definíció, amelyet közösen elfogadhatunk, a nemzetközi munkaügyi szervezet hivatalos anyagából, a G8-ak munkaügyi minisztereinek által jóváhagyott definíció volna. Ez egy nemzetközileg elismert meghatározás, amelyet el, átvehetünk, mely azt mondja ki, hogy minden munka munkahely, amely zöld munkahely, akkor az, hogyha hozzájárul a környezetvédelemhez, tisztába teszi a föld, a levegőt, a vizet, a CO2 kibocsátás csökkenti, tehát ez közvetlenül kapcsolódó munkahelyi zöldnek ítélhető, de a termelési folyam olyan munkahely is, amely közvetett módon járul hozzá egy célhoz. Egy meglehetősen szélesre hagyott és nyílt meghatározás ez, mely világosá teszi, hogy az újonnan létrejövő munkahelyekre és a létező munkahelyekre is érvényes, és ezek is javíthatóak ebbe az irányba. egy teljesen más megközelítés, mint korábban volt, én ezt preferálnám. A második aspektus, amelyet megvizsgáltam, az az, hogy ebben a, vizs... ebben a vizsgában felmerülő elemek, amelyeket a tanulmányokban olvastam, miszerint az újabb ágazatokban a, a többi munkaerő piaci terület eredményétől függenek az eredmények, a feltételrendszerek kialakulása az ottani szociális párbeszédtől függ. Ezért kell meghatároznunk, hogy az, az, a, a szociális partnereket az új ágazatokban nem veszik kellő a figyelembe. Tehát nem jöttek létre a megfelelő keretfeltételek a szociális partnerek bevonására az új ágazatokban, az olyan kialakult ágazatokban. Ennek eredménye pedig az, hogy ebben a különleges helyzetben, a ugrásszerűen növekvő új ágazatokban ö, nem rendezett a helyzet. Ez bizony nem jó imást teremt. Az, hogyha a vadnyugati dzsungel törvények érvényesülnek éppen az újonnan növekvő zöld jellegű ágazatokban, ezért volna vonzó, hogyha az itt létrejövő új munkahelyek fenntartatóak volnának, és, és méltó életet tennének lehetővé. És ez a szociális partnerekre is feladatokat ró ennek a célnak a megvalósítása. Érdekes vitára adott ez lehetőséget, nagyon izgalmas véleményeket hallottam. Ezek a viták, ezek az események tovább is mélyíthetőek. Következő fontos gondolatom, az Európai Bizottság egy anyaga is foglalkozik ezzel a témával, biztosan elolvassák majd. A 2009-es foglalkoztatási bizottsági anyag egy teljes fejezetet szentel a klímaváltozás és munkahelyek címnek. Ha azonban elolvassuk ezt az anyagot, látszik, hogy nagyon elméleti jellegű. És nem sok gyakorlati haszna van. A szám adatok is vitathatóak. Az Európai Bizottság csak elméleti képeket fest le, de nem tényleges helyzeteket. Egyik példa lehet erre a megújuló energia ágazat, ahol olyan számok állnak, amelyek elméletileg abból indulnak ki, hogyha egy munkahely megszűnik a szénbányászatban, akkor hányal váltható ki ugyanannyi energia termelésre vonatkozóan a megülő energia ágazatban. Azonban ez elég butácska számolási módszer. Vannak arra tapasztalatok, hogy hány munkahely jön ilyenkor létre. Németországban van olyan jogszabály, amely révén igyekeznek a megújuló energiaforrás for, energiatermelését támogatni, és az arra mutat, hogy a munkahelyek száma magasabb ebben az összefüggésben, mint az Európai Bizottság anyaga mondaná, sőt, növekszik is ez, a, ez az arány, ez a szám. Szívesen megmutatom ezt a német anyagot a bizottságnak. Ugyanakkor egy hatalmas exportpiac is létrejön a megülő energia ágazatban, és ezt is bele kell számolni a képletbe, az egyenletbe. Tehát ezzel Európa egészen versenyképesebbé válik. E területen tehát így kell vizsgálódnunk, és nem azon a butácska elvek szerint, amelyet az előbb a bizottság anyagában bíráltam. Aztán ki kell használnunk ezt a munkaerőpiaci potenciált, és itt két gondolat érdemes említésre. Egyrészt stabil keretfeltételekre van szükség, bemut- megmutatkozott, hogy azok az államok, ahol nincs ilyen ke- stabil keretfeltételrendszer, meg azokban az ágazatokban, ahol nincs ilyen, ahol nincs világos támogatási struktúra és nincs megfelelő jogszabály, ott nem tudják kihasználni az elméletileg rendelkezés álló munkahelyteremtési potenciált. És csak ennek egy töredékét használják ki. Nagyon érdekes tanulmányok, elemzések szólnak erről, a többi szakbizottságban is érdemes figyelmükbe ajánlani a képviselőknek. Ezt állásfoglalásomban erre is törekszem. És az utolsó tényező, amiért nem lehet kihasználni ezeket a potenciálokat, hogyha nem élünk meg jogalkotással, a szakemberek hiánya, vagy a szakemberek helyzete. Németországban ugye mutattam hatalmas növekedési potenciál érvényesülhetne, ha volna elég munk szakember, és azért nincs elég szakember, mert a képzés, továbbképzés nem gondoskodik erről. Ez a kulcskérdések egyike. Azt kell, ezt kell világosá tennünk, azt hogyan érhető az el, hogy az új ágazatokban, vagy azokban az ágazatokban, ahol a szakmák nagyban változnak, hogyan lehet fenntartani ökológiai gazdaságba illeszkedő munkahelyeket, és hogyan lehet folyamatosan képzéssel, továbbképzéssel betölteni ezeket a potenciális munkahelyeket. Ez egy kulcsfontosságú kérdése ennek az egész kérdéskörnek. Ezekről szól a jelentés, várom képviselőtársam hozzászólásait. Azok, akik azt mondták, hogy nem tudnak sokáig maradni, köszönöm, hogy mégis maradtak. Ki van a Isten? Senki? Mégis. Valaki. Ez pedig nem más, mint Ludvigson úr. Öné szó. Tack för ordet, eh, fru talman, och också ett stort tack. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, nagyon nagy köszönet az elnök asszonynak, aki ezzel a nagyon érdekes témával eh, foglalkozik. Miért is vagyok itt? Azt terveztem, hogy nem leszek már itt. Göteborgban kéne lennem, úgyhogy gyorsan beszélek. az életmódunkat kellene vált megváltoztatni, vagy nem? Termékeket, szolgáltatásokat fogyasztunk, de igazából a célunk a zöld gazdaság terjesztése, hiszen a klímaváltozást szeretnénk csökkenteni vajon elkerülhető-e, és hogyan kell elkerülni a klímaváltozást? Jó magam, egész életem, pályám során az iparban működtem, elég optimista vagyok a zöld gazdaság kialakulását illetően. Az a lényeg, hogy az iparnak objektív, hosszú távú, világos szabályokat adjunk, és ösztönözzük ezekkel a cégeket a változásra. De persze ki kell számolni a költségeket. A vállalatoknak tervezniük kell tudni a jövőjüket. A célokat gyorsan szeretnénk elérni. Fontos, hogy a vállalatok előre tudjanak tekinteni a sikeres cégek olyan helyzetbe kell, hogy kerüljenek, ahol megállapíthatják, hogy a változtatás megéri, jövedelmező, profitábilis. Jó dolog ez, de vannak olyan iparágak, ahol hosszabb távra kell tervezni. És előfordulhat, hogy némi rugalmasságot fognak kérni amikor zöld munkahelyekről beszélünk, az egész életciklusát kell egy terméknek tekinteni, az elejétől a végéig. És amikor szolgáltatásról van szó, hiszen nem mindig termékekről beszélünk, a teljes ciklus kell, hogy ökológiai, zöld szemléletű legyen. Fontos az újrafelhasználás, ezt egyértelműen le kell szögezni, illetve a feldolgozása lehetőleg zöld módon a hulladéknak. Na most fontos, hogy a létrejött zöld munkahelyek tartós munkahelyek legyenek. Ez nagyon fontos. Hiszen túl gyakran beszélnek zöld munkahelyekről, amikor csúcs technológiai munkahelyekre gondolnak. De olyan zöld munkahelyekre is szükség van, amelyekhez nem kell magas képesítés, képzettség szolgáltatások esetében, illetve új ágazatokat kell kialakítani, eh, ahol a szervezettségi szint alacsonyabb adott esetben. Az előadónak másik érve a szakképzés. Szakképzés, átképzés, annak érdekében, hogy új munkahelyet találjanak. Ehhez ugye ö, új képességek, készségek kellenek, és az átképzésnél és a zöld munkahely kell, hogy legyen a fő szempont. A létező képzési rendszereket tehát át kell alakítani. Nagyon várom a vitát az előadóval, a kollégákkal, és még egyszer mondom, sajnos el kell mennem, de valaki jegyzetel majd részemre, és tudni fogom, hogy mi történik, és a további alkalmakkor feltétlenül részt fogok venni a vita folytatásában. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy eddig kibírta, és köszönöm a hozzászólást. Szái, ha jól mondom a nevét, képviselőtársam kapja meg a szót figyelemmel várom hozzászólását. Kiitoksia, rova puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönet az előadónak, vagyis önnek. Az ülésünk olyan módon került megrendezésre, hogy tájékozódhattunk már korábban az ügy tartalmáról, céljairól. Ez egy központi fontosságú ügy. Nagyon fontos, hogy ugyanarról beszéljünk, ugyanazokat a fogalmakat használjuk, mit jelent a fenntartható munkahely, mit jelent a zöld munkahely, stb. Személy szerint én inkább a fenntartható gazdaságban létrehozott munkahelyről beszélek, mert a zöld gondolatot már egy frakció használja itt a parlamentben. Fontos hangsúlyozni az előadó által említett aspektusok közül azt, hogy nem szabad bizonyos ágazatokat kirekeszteni. Bármilyen ágazatban lehetnek ilyen zöld munkahelyek, sokkal széles körűbb megközelítésre van szükség, és ezt az előadó jól látja a dokumentumban. A hagyományos iparban és például a gépkocsi gyártásban, mondjuk a gumiabroncs gyártás esetében fontos, hogy a gumiabroncsok kevesebb nyersanyagot használnak fel, mondjuk 10%-kal, vagy 20%-kal de persze a gumiabroncsok tartsanak 20%-kal több ideig is. Tehát az ilyen hagyományos iparágakban is elfogadhatunk fenntartható megközelítési módokat. Milyen probléma vetődik fel a statisztikákban, amikor egy fenntartható ágazatot számokban próbálunk kifejezni? Hát ezt ön jól bemutatta. További problémák már említették, hogy amikor támogatunk egy ágazatot, torzulások alakulhatnak ki persze. Bizonyos támogatások, konkrétan adó, kedvezmények, rossz minőségű, alacsony színvonalú befektetéseket eredményezhetnek, egy adott, támog, egy adott szektor támogatása csak akkor lehetséges, hogyha nem áll elő olyan helyzet, hogy a szektor folyamatos támogatást vár ettől kezdve. És amikor megszűnik a támogatás, akkor nehéz helyzetbe kerül. Tehát kiigazításokat kell megtárgyalni. Aztán Némiképpen kritikus is vagyok az előadó megközelítésével kapcsolatban, amikor fenntartható munkahelyek minőségéről, színvonaláról beszél, mert adott esetben rosszul fizetett munkahelyekről van szó, tehát figyelembe kell venni a munkavállalók munkakörülményeit is, tényleg figyelembe kell venni a munkakörülményeket, és el kell kerülni a szociális dömpinget, tehát fontos a munkaminőség. A kollektív szerződések hivatottak a munkahelyeket keretek közé szorítani, a zöld munkahelyeket is így kell tekinteni, ez nagyon fontos. Ugyanakkor Felvettem a következő kérdést. Negyven százaléka a fiataloknak egyetemi végzettségük kellene, hogy legyen. 40 százalék olyan célkitűzés ez, amit el kellene érnünk, de az világos, hogy nem szabad túl képezni a polgárokat, nem szabad megfeledkezni arról, hogy egyre több fiatal igényel továbbképzést később, fontos az egész életen át tartó képzés, a nőknél is 40%-ot határoztunk meg, én északi országból jövök, nő vagyok, és megszoktam, hogy a nőpolitikában elég messzire mentünk mi északi országok. A munkaerőpiacon jobban jelen vannak a nők az északi országokban, és kvóták nélkül is elértük ezt az eredményt. Példaként említeném, hogy a képviselők többsége nő Finnországban, nem kvóták miatt, hanem egyszerűen ilyen korszerű az ország. Szeretnék egy módosítót benyújtani e témában harmadik dolog amivel kapcsolatban kritikus vagyok. Ön felvetette a Tobin adó kérdését is, milyen módon, átmenetileg, hogyan lehet ezt megvalósítani. A jelenlegi helyzetben elég kritikus vagyok az elképzeléssel kapcsolatban. Szerintem nem kellene újabb és újabb adókat kivetni, amelyek a munkaerőpiacot és általában a piacokat torzítanák. Köz szolgáltatások, az állami ágazatok így is elég sok nehézséggel állnak szemben, nem szabad tovább súlyosbítani ezt. Aztán, amikor a jelentésben az új fenntartható ágazatokról van szó, elég homályos ezeknek a meghatározása, pedig elég nagy reményeket fűznek az emberek ehhez. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy mi szerepel a jelentés első bekezdésében, vagyis, hogy egy adott ágazat működési, termelési módja határozza meg, hogy fenntartható-e az ágazat. Vagyis túlzott reményeket fűzni az újonnan kialakuló fenntartható ágazatokhoz kicsit homályos elképzelést. Ami a lényeg, amiről beszélni akartam, az az, hogy úgy gondolom, hogy egy sor módosítót fog ön kapni, amelyek valószínűleg javítják majd a jelentést, de már így is nagyon jó, hogy felhívta a figyelmünket a problémákra. Köszönöm szépen. Hendel úré most a szó. Köszönöm a jelentést, mint olyat jó sikerültnek tartom kiváló alapot kínál a további munkához. Magam részéről egy Elizabeth Schröter által említett aspektusról szólnék. Említette, hogyha jól értettem, azt mondotta, hogy a szociális partnerek nem megfelelően kapnak szót az új ágazatokban, illetve nem veszik figyelembe mondandójukat. Ezt ugye nem akarom elutasítani, de csak egy része az igazságnak, mert hogy tapasztalatom szerint például a napenergia és a szélenergia ágazatokban nem csak ott más új vállalatoknál, új ágazatokban létrejövő vállalatoknál a szociális normák, a, az érdekérvényesítés és képviselet sok esetben érvényesülnek, de sokszor ezeket akadálynak tekintik és akadályt gördítenek ezek létrejötte elé. Tehát a szociális partnerek nem tudják ellátni feladatukat. A ö, szociálisan igazságos változások témájában ö, szerepel ez. Lehetne mondjuk például a közbeszerzések esetén érvényesíteni ezt, hogy azok a vállalatok kapjanak csak lehetőséget, ahol érvényesülnek ezek a feltételek. Itt tehát a munkahelyek biztonsága, a fenntarthatóság támogatható volna ilyen eszközökkel is. Reméljük, hogy a vita további folyamában ö, pontosabb megfogalmazások születnek ezeket a szempontokat is érvényesítve. Elnök, köszönöm képviselőtársam mondandóját körbenézek most. Az Európai Bizottság képviselője itt van? Mert itt kéne legyen. Senki nincs itt a bizottságtól, vagy mégis? Mónika Schlevinger volna az? Ha igen, akkor megadom a szót neki, és általa a bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony. Én is Szeretnék gratulálni ehhez a jó struktúrált átfogó jelentéshez. A foglalkoztatási főigazgatóság képviseletében vagyok itt. Csak üdvözölni tudjuk ezt a kezdeményezést, és az aggodalmaik nagy részét osztjuk, főként azokat, amelyek a munkerőpiacon legkiszolgáltatottabb ö, csoportokkal foglalkoznak úgy véljük, hogy jó néhány javaslat jogos ebben a jelentésben, de úgy érezzük, hogy a bizottság egyes kezdeményezéseit, főként a foglalkoztatáspolitika terén nem veszik elően figyelembe, pedig ezek az átmenetet segítik, a gazdaság és munkerőpiaci átmenetet. Ha megengedik, akkor három dolgot ragadnék ki de természetesen, ha szeretnénk, akkor írásban is megküldjük ezt. Az első az Európa 2020 vagy 2020-as stratégia, a fenntartható fejlődés egyike annak a háromnak, három prioritásnak, amelyek egymást erősítik. A fenntartható növekedés nem csak a zöldebb, erőforrás hatékonyabb, hanem versenyképesebb gazdaság megteremtéséről is szól. Ez azt jelenti, hogy az európai gazdaság pozícióját kell megerősíteni, az új piacokon lehetőleg teret nyerni. Az Európa 2020-nak egy másik prioritása van, ez a befogadó növekedés, ami az egész életciklus során a hozzáférést biztosítja a új készségek és munkahelyek kezdeményezés pontosan ezt célozza. Új készségek megszerzése által tesszük lehetővé azt, hogy a, az emberek alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. A szakpolitikai iránymutatásokban is testet öltenek ezek, amelyeket egyébként pont a mai nap során hoztak nyilvánosságra. Röviden Beszélnék a készségekről is. Úgy véljük, hogy új készségeket az új munkahelyekhez című kezdeményezés már most is jó eredményekkel jár. A munkerőpiaci szükségletekhez kívánunk alkalmazkodni, a környezetbarát munkahelyekhez környezetbarát szakmai ismeretek is szükségeltetnek, az oktatási és képzési rendszereket kell a változó körülményekhez igazítani. A kereslet és kínálat alakulását 2020-ig próbáljuk megbecsülni, előrejelezni. Most először készül egy olyan többnyelvű szótár, amely a készségeket, a kompetenciákat a európai szinten köti a különböző szakmákhoz. a legfrissebb SZEDEFOP előre jelzések alapján azt látjuk, a legkevésbé, illetve legjobban eh, képzett emberek iránt eh, el majd nő az igény, a középen pedig a közepesen képzettek szempontjából pedig eh, marad minden. Nem változás nem várható. De nem csak az Európai Bizottság, hanem az ENSZ környezetvédelmi programja által és az európai szakszervezetek eh, konfederációja által végzett tanulmányok azt mutatják, hogy a környezetvédelmi politikák, legalábbis a kezdeti stádiumban, valószínűleg növekvő igényhez vezetnek a magasan képzett munkaerő terén, mert az új technológiák alkalmazásához bevezetéséhez jól képzett, magasan képzett eh, emberekre lesz szükség, de ahhoz, hogy a jelenleg közepesen képzett emberek megfeleljenek ennek az igénynek, komoly képzésben, hát képzésben, oktatásban kell részesülni. Végezetül, ha megengedik, a Foglalkoztatás Európában 2009 jelentésről hagyszak egy pár szót, amelyben megpróbáltuk a különböző tanulmányokat összefoglalni, egy analitikus szemszögből, amelyben azt vizsgáljuk, hogy az éghajlat változással kapcsolatos szakpolitikák hogyan befolyásolják a munkaerőpiacot. Azt mutatják az elemzéseink, hogy nagyon nehéz eh, mennyiségi előrejelzéseket adni. Nagyon nehéz a tanulmányokat egymáshoz is összehasonlítani, mert más a módszertanuk, más a földrajzi, illetve az ágazati kiterjedésük, más a kiindulási pontjuk és más a céljuk. Ugyanakkor szeretnék egy jó példát is hozni, egy kiváló tanulmány azzal foglalkozott, hogy a szakértők a megülő energiaforrások és az új stratégia hogyan alakul. 2009-ben készült el ez a tanulmány, a Fraunhofer Institute Partners készítette, különböző forgatókönyveket vizsgált, amely a, azt vizsgált, hogy az európai gazdaság a megújuló technológiák terén milyen piaci részesedést kaphat. Három különböző forgatókönyvről beszéltek, egy pessimista, egy közepes és egy optimista forgatókönyvvel számoltak. azt olvashatjuk ebben az elemzésben, hogy a 2020-ra 20%-os megülő forrás részesedés cél elérését, ha komolyan veszük, akkor 2020-ra 2 ezer munka, új munkahelyel számolhatunk, ez a pessimista adat, az optimista pedig 2 millió 800 ezer. De ez csak egy, egy példa, természetesen szívesen adunk további információt ezzel a konkrét elemzéssel, tanulmányjal kapcsolatban is. Köszönöm még egyszer ezt a kezdeményezést, ezt a kezdeményezést, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen, Schlebinger asszony. Nagyon röviden reagálnék. Nem hiszem, hogy nagyon sok idő kell még mindehez amit az árnyék előadó említett, megerősíthetem jó, megerősíthetem jó részt, amit Ludvigson úr mondott, hogy a vállalatok hosszú távon kell tervezzenek. Én is úgy gondolom, hogy stabil keretfeltételekre van szükség, csak így lehet beruházásokat számítani, és így lehet a, a potenciális munkahelyeket betölteni, megteremteni egy tíz éves német tanulmány is már hm, említettem rám arra, hogy milyen hatalmas potenciál rejlik a megújuló energiaforrások ágazatában, és ezen, ehhez még hozzá kell számolni az export előnyöket is, meg azt, hogy egy versenyképesebb Európához járulnak hozzá. Igen, épp ezért kell hozzászámolni az export. És kicsit mosolyognom kell, nem csak Németországban igaz ez, a számok, amiket említett, és a, a pótlagos munkahelyek létrejötte az export révén, az igaz, de nem csak Németországban, hanem Spanyolországban, Finnországban és máshol is, úgyhogy ennél mindenképpen magasabb számok, mint amit ön de ezt a vitát majd még folytathatjuk. Ludovik úrnak igazat adok, nem csak magasan képzett munkaerő elhelyezésről van szó, és ilyen munkahelyekről, hanem nagyon-nagyon nagy része ezen új munkahelyeknek az alacsonyabb bérű, illetve szakmunkásokat igényelő munkát jelenti. Nézzék meg a definíciót. És egyetértek a, a széles körű alkalmazás kérőkkel, tehát a szakmunkás alacsonyabb bérű fog, munkavállalók körében is érzékelhető lesz a változás. Sőt, itt van az óriási potenciál, amely oly fontos számunkra, és amelyet az idézett tanulmány a 2020-as Európáról szóval nem vett figyelembe. Nem csak tehát a diplomás munkahelyek, hanem az átképzett munkavállalók tekintetében is hatalmas potenciál érzékelhető, és ez egy más koncepció, mint amit eddig az Európai Bizottság képviselt. Ezért volna hasznos, hogyha már a rendelkezésre álló tanulmányokkal is foglalkoznának, és megnéznék, hogy a helytálló irányadó tanulmányokban mi áll a potenciális munkahelyek számáról és minőségéről. Erre már régóta felhívjuk a figyelmüket. Az a kérdés, amelyet felvetett, hogy, hogy én rontanám el a munkahelyek feltételeit? Hát persze, hogy nem. Azon gyorsan fejlődő ágazatok, amelyekkel kapcsolatos optimizmus néha túlzott. Nos, ha azt mondjuk, hogy ki akarjuk meríteni, ki akarjuk használni a munkahely potenciált, akkor ez egyfajta bizalmat is teremtene ezen ágazatok túlélését illetően, ám a napenergia ágazat mindenképpen fejlődni fog. A kérdés az inkább, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni a jó minőségű munkahelyeket, meg a rugalmasságot, amely a versenyképességhez szükséges. Ez a szociálpartnerek bevonásával szükséges. Tehát hogyan lehet a feleknek együttműködnie, Finnországban ez automatikusan adott, 100%-ban működik, nem probléma, más tagállamokban azonban bizony probléma ez. Csak felvetettem ezeket a kérdéseket, mert nem csak a gyönyörű kék égbe kell ártatlan szemekkel nézzünk, hanem látunk el a problémákat is, a rejtett akadályokat, buktatókat, amelyek a politikai cselekvésre sarkalnak bennünket. Köszönöm az eszmecserét, az asztalomban önök előtt, ha jól tudom, az a rövid összefoglaló, mely egy tanulmányt mutat be a témában, elmélyítve ismereteinket, helyesen mondta az Európai Bizottság képviselője, hogy a 2009-es Employment című bizottsági anyag mellékletében igen sok tanulmányt felsorol biográfiaként, bibliográfiaként, és Persze ezek a, ezek a tanulmányok terjedelmében, minőségükben, következtéségben különbözhetnek, ám teljes körű listát kínál a bizottság anyaga a szakirodalmat illetően. Hasznos lehet át. A menetrendet illetően a következők várhatóak. A módosítók benyújtásának határdél május 18-a, az nincs is olyan messze már. Személyesen azt kérem az összes árnyék előadótól, hogy lépjenek kapcsolatba velem, mondjuk jövő héten a plenáris előtt, hogy ott megtárgyaljuk a háttéranyagokat, az egyes tanulmányok álláspontjait. Engem megtalálnak az irodámban bármikor. A módosítókra vonatkozó eszmecsere 22, június 22-en 23-án lesz, a júliusi harmadiki, tizenegyediki ülésen fogunk szavazni, és a nyári szünet után a szeptemberi első, de lehet, hogy a második plenáris ülésen kerül szavazásra a jelentés. Mert már itt ugyan, de én tudom, hogy akkor a belga elnökség lép be, amely a munkaerőpiacot egyik súlypont témának tekinti. És december másodikára a belga elnökség egy nagy konferenciát hív össze erre a témára vonatkozóan, addigra fontos, hogy kiérleljük álláspontunkat, és ott ezt megjelenítsük. Ez borzasztó jó lenne, és ezért fogok harcolni. Azzal kell számolunk, tehát december, ugye a tanács is megvitatja ezt, és egy tanácsi határozat születik erről decemberben. Mi, a parlament gyanánt, a koordinát faktorokkal egyetemben kell arra törekedjünk, hogy ezt a kezdeményezést a bizottság terjessze, jelenítse meg a tanács előtt. Legközelebb hétfőn, május 17-én Strasbourgban találkozunk egy rendkívüli ülés során. Este 7-től 9-ig. Ez itt mi? Ja, a következő, azt követő ülés, ami július 1-én lesz sütörtökön Brüsszelben. Tehát reggel 9-kor találkozunk ott, és egész nap ülésezünk. És június 2-án pénteken is. Ezzel a találkozatóval útjukra bocsátom önöket, és köszönöm szépen a figyelmüket.